I hope that everybody had a night. Remélem, mindenki kipihente magát az ebédszünetben, jól lakott, és új lendülettel vághatunk a délutáni munkának. Meg is adom a kollégának az Európai Ombudsman 2013-as tevékenységgel kapcsolatos témában. Parancsoljon, kollega! Well, first of all, I would like to uh, thank everyone for the very fruitful uh, Köszönöm szépen, elnök asszony! On this, uh, this report. Eh, jelentés témájában gyümölcsözőnek is nevezhetném az együttműködést. A módosító indítványok többségét sikerült beépítenem az előttünk fekvő szövegbe, jelentés tervezetbe. Ezt mindenki saját szemével is láthatja, ha volt alkalmas és ideje áttanulmányozni ezt a jelentést. Tervezetet nem ismételten azt a tényt, hogy az ombudsman, ombudswoman, hogyha pontosabban akarok fogalmazni, eh, szívesen állt rendelkezésünkre, ez nagyon fontosnak érzem. Az egyik fontos eh, javaslatom az adatok bemutatása Fontos, hogy az éves jelentésben konkrét számok is szerepeljenek, az ombudsman éves jelentésében, hogy összevethetőbbek legyenek az egymást követő évek. Ez ráadásul segíti majd um, azt is figyelmel követni, hogy um, a panaszok milyen százaléka, százaléka volt uh, befogadható. Ezt 2000 14-es jelentés során remélem már figyelembe tudja venni az ombudsman. A második megjegyzésem. A jelentés második felében egy hasznos iránymutatást is kaptunk. Az Európai Ombudsman 2013-as határozatai, illetve a megfelelő közigazgatási gyakorlat, és sajnos csak angolul jelent meg. Értem én, hogy megszorításokat élünk, megszorítások idejét élünk, mindenhol messzükebbre kellett venni a nadrág szíjat, de hát azért ez mégiscsak egy olyan téma, amit minden hivatalos nyelven elérhetővé kellene tenni. 85 ezer euróba kerülne minden nyelvre lefordítani. But, uh, nonetheless... Ami tényleg nem kevés pénz, de szerintem uh, ennek ellenére minden nyelven elérhetővé kellene ezt tenni. Ahogy arra az előadók is rámutattak, a frontex kapcsolatos külön jelentést uh, nem szabad elhanyagolnunk, A jelentésemmel kapcsolatban az szabizottság elnökök értekezletének a döntésére várunk még. Majd később kitérünk erre, most kétszer erről nem beszélnék. Az árnyék előadói ülést eredetileg jövő hétre terveztem volna, de tudom, hogy a zöldek és a GUE számára ez nem lenne könnyű. Jó lenne, hogyha a titkárságnak jeleznék, hogy mikor érnek rá. 9 és 10, vagy 10 vagy 11 között. Szeretném, hogyha minél hamarabb um, elkészülhetne ez olyan is, ez azonban az ő együttműködésükre is szükség van. Köszönjük, mondja az elnök azt, hogy meg is adom a szót a kollégáknak. I have a tight deadline, so I give it straight to you. Thank you very much. Köszönöm szépen. A zöldek részéről szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a rendkívül gyümölcsöző együttműködést és azt is köszönöm, hogy figyelembe vette, hogy a zöldek és a GUE esetében a következő hetekben időbeli megszorítások is vannak. Örülünk a jelentéstervezetnek, elégedettek vagyunk vele, a jelenlegi formájában örülünk a konkrét számadatoknak is. Azonban van egy dolog, amelyet szívesen láttam volna a jelentésben, mégpedig a külön jelentés természete jellege, mint az ombudsman egyik fő eszköze. A jelentésben az áll, hogy az ombudsman aktívan kéri a parlament segítségét a Frontexről szóló jelentés follow-upját illetőleg. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a jelentés rendkívül pozitív, és felvonultatja mindazt, amit az ombudsman tett eh, például az adminisztratív visszáságok felszámolására. Fontosnak tartom ezt, továbbá azt is, hogy az ombudsman a rendelkezésre álló eszközöket eh, felhasználja, éljen velünk, velük. Saját kezdeményezésű jelentést eh, kell készíteni a jelentéssel kapcsolatosan, még akkor is, hogyha néhány frakció nem ért egyet néhány konklúziónkkal ebben a szövegben, mégis úgy gondolom nagyon fontos ezt a jelentés tételt, mint az ombudsman egyik eszközét megerősítenünk, hogy valóban olyan súlya lesen latba, ahogy mi azt látni szeretnénk, különös, különösen annak tükrében, hogy ez egyfajta utolsó eszköz, amelyhez az ombudsman nyúl. Értékelnénk, hogyha egy ilyen erős állítás, egy ilyen erős statement is szerepelne a szövegben. Ahogyan már elhangzott, igen magas költségek kapcsolódnak a fordításhoz, az a mm, hivatalos dokumentumok fordításához, ezért úgy gondoljuk, elsősorban azokat a dokumentumokat kellene lefordítani, amelyek közvetlenül érintik a nyilvánosságot is, illetve a nyilvánosságnak szólnak. Azért, hogy a ombudsman munkájával minél többen megismerkedhessenek, és persze meg kell néznünk, milyen források állnak rendelkezésre az ombudsman esetében, annak érdekében, hogy az ombudsman az igen széleskörű feladatait el tudja látni. Köszönöm. Let me just highlight and... Köszönöm. Csak szeretném elmondani röviden, hogy ma délelőtt mi, miről beszéltünk a koordinátorok körében. Már eldöntöttük azt, hogy ez egy magas prioritású kérdés lesz a PETI a LIBE szakbizottsággal együtt, mint amely illetékes ebben a kérdésben. Közös jelentést készítünk az 55-ös cikk alapján a Frontexről. Úgy gondolom, eh, magasabb prioritást ennek nem lehet adni. Bea kapja most meg a szót. Jó eh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Valensza kollégának is a kemény munkát, és hogy ilyen nagy körültekintéssel és fontossággal fogalmazta meg a jelentést. Az ALDE frakció néhány módosító javaslatot szeretne tenni. Kihangsúlyoznám azt, amit a zöld frakció képviselője kolléganőm az előbb mondott, hogy nagyon fontos ez a jelentés, egy fontos eszköz, aminek a segítségével világossá lehet tenni, hogy hogyan lehetne nekünk parlamenti képviselőknek, akik a parlamentet és az EU testesítjük meg a polgárok felé, segíteni az ombudsman munkáját. Ez azt igényli, hogy mi is nagyobb erőfeszítéseket tegyünk. Nagyon fontos tehát ez a jelentés, és hogyha majd elkészül a végleges változat, a végleges szöveg, akkor abban ne csak olyan szavak legyenek, hogy üdvözöljük, tudomásul veszük, stb., hanem váljon teljesen egyértelművé a szövegből, hogy számunkra az ombudsman munkájának eredménye nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban mit fog jelenteni, és hogy ez valóban transzparens módon eh, történjen. Amikor például a TTIP eh, megállapodásról folynak a tárgyalások az USA-val, vagy bármilyen más konzultáció esetében lényeges a transzparencia. Ez a jelentés egy nagyon jó eszköz a parlament eh, számára. A két szakbizottság és a az ombudsman felé világossá egyértelművé tudja tenni, hogy mik a számunkra különösen lényeges kérdések a polgárok érdekében. Mici asszony. Köszönöm én is Valensza úrnak a jelentést. Nagyon jó jelentés született, és örömmel látom azt, hogy az SSD által benyújtott javaslatok nagy részét figyelembe vette a képviselőre jelentés elkészítésekor. Számokra fontos, hogy tovább folyjon az egyeztetés, a vita, annak érdekében, hogy még néhány fontos módosító indítványt is figyelembe lehessen venni a végleges szöveg elkészítésekor. Számunkra különösen fontos, hogy a polgárok hozzáférhessenek minden dokumentumhoz, és hogy tisztában legyenek azzal, hogy miben áll az ombudsman tevékenysége. Sajnos vannak olyan polgárok, aki ez nem rendelkezésemen semmi ismeretlen arról, hogy mit is csinál az ombudsman, miben áll a munkája. Vagy ha se nem rendelkeznek ezzel az információval, akkor nyilván nem is tudják megkeresni az ombudsmant. Ez pedig már majdnem, hogy diszkrimináció. Mi történjen a nem befogadható panaszokkal? Ezt is meg kell vizsgálni, és hogy miért olyan sok panasz bizonyos területeken? Miért nem foglalkoznak időben ezekkel a panaszokkal? Az átlagos időtartam ugye 18 hónap, és szerintem ez egyszerűen túl hosszú idő, 18 hónapot kell várni a polgároknak arra, hogy megtudja, hogy foglalkoznak-e, befogadják, foglalkoznak-e a panaszával befogadhatónak minősítik ezt, vagy sem. Ha nincs elég forrás, valószínűleg ez, ez is az oka annak, hogy nem szeretik időben válasz. De ezzel foglalkoznunk kell, időben fel kell tárni, hogy mik az okok. Egyetértek Valensza úrral, valóban nem itt ezen a fórumunkkal megvitatnunk a frontex kapcsolatos kérdéseket, erre sok más fórum alkalmas. Nekünk az a feladatunk, hogy segítsük az ombudsman munkáját, mert ez a legfontosabb a polgárok számára. És szeretném még kérni, hogy fordítsák le ezt a jelentés, nyilván ennek van költsége, de nyilvánvalóan fontos, ez is egy olyan szolgáltatás, ami az emberek rendelkezésére kell, hogy álljon. Végül Emily O'Reilly asszonynak, az ombudsmannak szeretnék köszönetet mondani. Mindig nagyon nyitott volt, és nagyon jó kapcsolatot épített ki velünk. Köszönöm. Köszönöm, Eleonora. Grazie, grazie mille. Eh, io anch'io vorrei mm, unirmi ai commenti positivi dei colleghi. Szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, és én is köszönöm a jelentés elkészítőjének a munkát. A mi frakciónk eh, szeretne még néhány javaslatot benyújtani ezekkel egészítenénk ki majd a jelentést. Az egyik ilyen javaslat például arra vonatkozik, hogy a kommunikáció, a tájék, kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos munkáját hogyan lehetne javítani még az ombudsmannak az új média, az új kommunikációs eszközök segítségével. Egyik másik ponttal kapcsolatban azt gondoljuk, hogy Különösen fontos kihangsúlyozni azt, hogy az ombudsman munkájával kapcsolatos bizalmat még erősíteni kellene. Sajnos újra és újra alássák az emberek európai intézményekbe vetett bizalmát. Most különösen nehéz időket élünk ezzel kapcsolatban, a dél-európai országokban folytatott megszorítási politika miatt ezzel kapcsolatos észrevételeket fogunk majd benyújtani módosító indítványok formájában. A tízes, tizedik bekezdéssel kapcsolatban is lesz egy szövegjavaslatunk, javaslatot teszünk majd egy a szöveg átfogalmazására. Arra szeretnénk ugyanis hivatkozni, hogy egyre több panaszt nyújtanak be az európai intézményekkel kapcsolatban az emberek, és ezek kell, a panaszokkal mindenképpen a továbbiakban is foglalkozni kell. Sőt, hát fel kell tárnunk, hogy mi ennek a szoka. Nagyon fontos, hogy javuljon az európai intézmények hitelessége. Nagyon örülök, hogy elkészült ez a munka, és gratulálok a jelentés készítőjének. Maria Szúr következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Először is Valesza úrnak a jelentéstevőnek kiváló munkát végzett. Az összes kolléga is szóvá tette már ezt itt. A jelentés rengeteg információt tartalmaz, technikailag tökéletes, és a legfontosabb kérdéseket is felveti. A többi jelentéstevő megjegyzése mindenképpen fontos, és fontos ezeket figyelembe venni, de még egy dolgot azért szeretnék kihangsúlyozni. Van egy dolog, ami kihatással van az ombudsman munkájára és a petíciós szakbizottság munkájára is. Ez a memorandumokkal függ össze. Ez egy olyan úgymond találmány, amely azt eredményezte, hogy a trojka hatalmas kihatással volt az érintett országok gazdaságára, társadalmára és az Európában élő népek élet minőségére is, főként azokban az országokban persze, amelyek a memorandumok alá tartoznak. Ez gyakran jogsértéseket is eredményezett. Itt főként két dolgot kell szem előtt tartani. A megszorítások azt eredményezik, hogy a az alapvető jogok sérülnek, illetve korlátozódnak. Ezt az Európa Tanács emberi jogokért felelős megbízottja is szóvá tette. Talán ezzel kapcsolatosan érdemes lenne módosítókat benyújtani azért, hogy ez hangsúlyosabban szerepeljen a jelentésben. A másik dolog a petíciók elfogadhatósága hogy egy petíciót akkor fogadunk el, hogyha az Európai Unió kompetenciáit érinti. A trojka kapcsán azonban a következő történt, az Európai Bizottság olyan kérdésekbe avatkozott be, amelyek eredetileg nem tartoztak az Európai Unió illetékességébe, tehát itt is sérültek az állampolgárok jogai. A petíció elfogadhatóságának kérdése tehát olyasmi, ami a memorandumok szintén befolyásoltak, illetve az erről szóló döntést a memorandumok felfüggesztették. Az érintett országok olyan országok, amelyeket súlyosan érintett a gazdaság és pénzügyi válság, és talán itt is eh, nagyobb szerepet játszhatott volna az Európai Ombudsman. Egyszer szóvá tettem ezt az ombudsmannál is, elmondtam, hogy talán tisztázni kellene az összeférhetetlenség kérdését az Európai Bizottság és más intézmények vonatkozásában. Az Európai Bizottság ugye az, amely a szerződések őre. A másik oldalon viszont ott vannak a hitelt felvevők érdekeit képviselők, akik az érintett országokban fellépnek. Az Európai Parlament márciusban elfogadott egy dokumentumot, amely pontosan azt firtatja, hogy ezen a területen az ombudsman milyen szerepet játszott, vagy játszhat, szerintem valóban el kellene ezen gondolkodni, hogy milyen szerepet kap az ombudsman. És emlékszem, hogy az ombudsman is annó azt mondta, hogy ez valóban egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznia kell. Egy további kérdés, felvetődik a kérdés, hogy az európai ombudsman fellépését hogyan értékeljük, hogyan lehet azt értékelni. Kérdés, hogy az európai ombudsman vajon részt vehet-e az Európai Központi Bank felügyeletében? Hiszen ez az az intézmény, amely az Európai Unióban az inflációt kontrollálja és a pénzpolitikával foglalkozik. Körögország, Spanyolország és Olaszország esetében is részvényeket vásárolt fel az LKB, ezzel kapcsolatosan is módosítókat fogok benyújtani, nevezetesen arra vonatkozólag, hogy ezek is szerepeljenek a jelentésben. Nagyon fontosnak tartom ugyanis ezeket a témákat. Egyébként úgy gondolom, egyet tudunk érteni a jelentés többi részével. Óken asszony kap most szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Amikor csak lehet Dánul szólok hozzá, és tartom is magam ehhez a szokásomhoz. Egy kérdésem lenne összesen. Az egyik módosítóban megjelenő kérdésről van szó. Egyébként Valensza úrnak köszönjük a kiváló munkáját, komoly erőfeszítéseket tett. Egy információra lennék csak kíváncsi. Az ombudsman a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatos nyitott, nyitottság vagy átláthatósági dossziét lezárja az ombudsman? Egy Dán újságban ma olvasható egy hosszú cikk arról, hogy a TTIP mennyibe kerül majd, ami ellentmondanak, amit az Európai Bizottság mondott a pénzügyi oldalról, a munkahelyek kell kapcsolatban. Egyenszülentésből jönnek ezek a számadatok, sokkal többet kell tudnunk arról, hogy a transatlanti kereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások hogyan haladnak, mi van az asztalon. Sokkal átláthatóbbnak kell lenni a tárgyalási mandátumnak, illetve magát a napi rendet is látnunk kellene. Ez egyébként nem csak ezzel az egy különleges bíróság az ISDN-nel függ össze, hanem a technikai vagy szakmai jellegű kereskedelmi akadályok megváltozása drámai következményekkel járnak majd minden uniós tagállamnak szemére, hogyha az javaslatok megvalósulnak. Erről tudniuk kell az európai polgároknak, ezért olyan fontos, hogy járhatatlan módon folynak ezek a tárgyalások. Nem. Hasselkamp, asszonynak adom meg a szót. Eh, Köszönöm, önök asszony. Köszönöm a jelentés készítőjének is ezt a nagyon világos, egyértelmű jelentést. Nagyon egyértelműen kiemeli a jelentés, hogy milyen nagy jelentősége van az Európai Ombudsmannak. A polgárok nagyon hosszú utat tettek meg, és hosszú utat kell megtenniük annak, aki a, az ombudsmanhoz fordul. Jó most látni azt, hogy meghallják a szavukat, meghallgatást nyernek. E, ami miatt aggódom, az az ombudsman ajánlásainak az utóétele. Az Európai e, Bizottság nem végez rossz munkát 80%-os arányal, de hát mi történik a maradék 20%-kal? Mit e, tudunk még mondani például olyan ügyekről, ahol valóban e, rosszul működik az adminisztráció, a, hiszen nagy arányát az ajánlásoknak mégsem sikerül végrehajtani. Az Európai Ombudsman ajánlásai nagyon nagy hangsúlyt kell, hogy kapjanak, és mindenképpen végre kell hajtani őket. Okay, that concludes my speaking list. Uh... A felszólalók listájának végére értünk. Az Európai Bizottság jelen van ugyan, de a képviselője nem szeretne felszólalni, Úgyhogy akkor most Valesza úr ön kap ismét szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek a nagyon kedves szavakat, nagyra értékelem azokat. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy fontos szem előtt tartanunk az ombudsman illetékességét, illetékességi körét, valamint azt is, hogy a mi életékességünk meddig terjed, és ezeket a határokat tartsuk tiszteletben. Holnap déli 12 órakor jár le a módosítók benyújtásának határideje. Várom az esetleges módosítókat. Amint megkapom azokat, beszélni fogok az árnyékjelentéstevőkkel, és biztos vagyok abban, hogy sikerül néhány jó kompromisszumot kidolgozunk. Ennyi. Thank you very much. Köszönjük szépen! Hadd mondjam el még egyszer azt, amit a jelentéstevő is elmondott. Holnap November 12-én déli 12 órakor jár le a módosítók benyújtásának határideje. Eszmecserére és szavazásra december 2-án kerül sor. Az ombudsman meghallgatása pedig szintén december 2-án lesz délután. Szeretném azt is elmondani, Biztosan emlékeznek arra a levélre, amelyet az Európai Parlament elnökének küldtünk, megkérve őt arra, hogy tegye közzé, tegye nyilvánossá az összes aláíró képviselő nevét, némileg tett egy lépést felénk, hozzáférhetővé tette az aláírásokat, de egy konkrét erre kijelölt teremben, az emeleten. Igen, ez valóban így van valaki azt kérde, kérdezte, hogy miért nem megy föl az elnök, és fényképezi le, és helyezi el a blogján. Ezt eddig nem tettem meg, de hát nyilván vannak erre különböző lehetőségek. Aki akarja, megtekintheti az aláírásokat a teremben, és így juthat információhoz. Mi nem épp erre gondoltunk, amikor a teljes átláthatóságról szóló levelünket megírtuk, nem ezt értettük alatta, de hát legalább a megfelelő irányba tett lépésként értékelhető ez is. Ezzel lezárhatjuk a 11-es pontot, azt hiszem, és visszatérhetünk a petíciókhoz. A 12-es napi rendi pontra térünk rá. Claude Cost petíciójáról van szó. A franciaországi áradások tárgyában nyújtott be petíciót. Jelen van, itt van, akkor üdvözlöm. Meg is adom önnek a szót. Rendben, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Először is, csak egy pár percre szeretném igénybe venni a türelmüket. 2014. szeptemberében négyen vesztették el őket roussillonban 400 mm eső esett. Vizsgálat többször előforduló és az okok vizsgálata, ezek nem szerepelnek a 2007 60-as irányelben, amely az eh, áradások eh, témájával foglalkozik. El, el tudják azt képzelni, hogy egy atomerőműben előfordul egy ilyen katasztrófa, és nincs vizsgálat? Nem vizsgálják, hogy hogyan lehet előfor, elkerülni azt, hogy ez újra előforduljon? A, az áradások, vagy a, a sár, a földcsúszamlás és tisztpáradat esetében azonban ez így van természeti eseményként írják le az áradásokat, amelyek elkövetetlenek. És ezzel kikerülik azt, hogy valaki tevőlegesen vagy tétlenségével okozza esetleg, váltja ki ezeket az áradásokat. Ezt minden lehetne kerülni, vagy legalábbis az előfordulásnak az esélyét csökkenteni lehetne, hogyha megfelelő lenne az európai jogszabály. Eh, már jó ideje ezt kérjük. A, az európai 2004 per 340-es panasz alatt meghallgatott az Európai Bizottság, és Barózó úr maga eh, válaszolt nekem. Fontos, hogy az előzetes vizsgálatnak ki a, a, a, ki a felelősség a francia, a francia hatóságokkal. Ennek a vizsgálatnak a kockázatelemzésekre is ki kellett volna térni, hogy mi okozta az áradásokat. Méghozzá a nyilvánosság bevonásával. Az Európai Bizottság követte ezt a folyamatot, de valahogy 2000 ezt a folyamat, 2014-ben vagyunk. Én azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 6 millió euró franciát fenyeget az áradás összeje, több mint 50 millió európait. Folytatom az eredeti szövegemmel. Az áradások és az földcsúszamlások nem csak egy országot érintenek, hanem az egész kontinenst hogyha a hordalék útját álljuk mesterséges akadályokkal a part mentén, mint azt Bezienél történt, akkor ez nem egy országot, hanem többet is érint. A következmények elkövetetlenek. A 90% az áradásoknak nem természetes esemény, hanem mesterséges beavatkozás következménye, amely egyszerűen annak köszönhető, hogy az ember hogyan eh, építkezik, hogyan kezeli a, a, a, a területfejlesztésnek tudhatóba. Addig újra és újra előfordulnak majd ezek a katasztrófák, amíg nem mérjük fel a kockázatokat. Éppen ezért az európaiak eh, azt a jogát követelem, hogy tudják, hogy milyen veszélynek vannak kitéve. Éppen ilyen katasztróf, minden ilyen katasztrófát megfelelően ki kell vizsgálni, ahogy egyébként az Barozó is ígérte nekem. Az Európai Parlamentet pedig arra kérem, azt kérem, hogy arra használja az európai pénzeket, használja az európai pénzeket is arra, hogy a tagállamok ne tudjanak mindenféle kifogással élni, és ne építhessenek mondjuk olyan hidakat, vagy olyan mesterséges építményeket, amelyek a természetes vizek folyását gátolják, mint ahogy azt nálunk Bézéjében is tették. A francia hatóságok által elmondottakkal szemben azzal, hogy gátoljuk a, a hordalék természetes folyását, több tucat kilométeren keresztül Például Costa Braván is beavatkozás kívánt. Ez 95 óta, amióta az első ilyen haláleset előfordult bezében, azóta védem az ott élők érdekeit, próbálom az emberek érté, életeit megmenteni. Azok, akik már átéltek ilyet, illetve akik ki vannak téve egy ilyen veszélynek, Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnézést, hogyha kicsit határozott vagy erős nyelvzetet használtam. Mi köszönjük önnek, uram. The commission is here. Az Európai Bizottság képviselője, ha minden igaz, jelen van. Pável Miszege, hogyha jól ejtem ki a nevét, önnek megadom a szót. Thank you very much for the floor. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Szeretnék beszámolni arról, hogy a bizottság mit gondol erről a két petícióról, a 873-asról és a 943-asról. Nagy mértékben egyetértünk a petícióban foglaltakkal azzal kapcsolatban, hogy nagyon komoly kockázatokat kell itt kezelni, és ebben voltak hibák. Az európai jogszabályok, jogszabályi keretet határoznak meg arra nézve, hogy hogyan kell megfelelő árvíz védelmet és kockázatvédelmet biztosítani. A e, tagállamok e, kötelesek e, előzetes árvíz kockázatkezelési terveket készíteni, illetve árvíz kockázati térképeket is el kell készíteniük 2015 végéig. A kockázatok nagyságrendjét meg kell becsülni ezekben a tervekben. Nagyon fontos, hogy emellett a tagállamok elkészítsék 2015 végéig az árvíz kezelési terveket. Ezek a tervek meg kell, hogy határozzák a célkitűzéseket, és tartalmazzanak javaslatokat, intézkedéseket az árvíz védelemre, illetve az árvizek következményeinek az enyhítésére. Ezeknek a célkitűzéseknek a meghatározása alapvetően a tagállamok feladata. És ezekben a tervekben figyelembe kell venni a helyi, regionális körülményeket is. A benyújtott dokumentumokból, amelyeket a bizottság megkapott a francia hatóságoktól az Orb folyó környékéről. Ugye erre vonatkozik a petíció Bezé település körüli vidékről. Megkaptuk tehát ezeket a dokumentumokat a hatóságoktól. Nyilvánvaló, hogy a francia hatóságok is árvíz, bizonyos mértékű árvíz kockázatot látnak ezen a vidéken. Az árvíz kezelési terveket még nem készítették el, és nem nyújtották be a bizottságnak, tehát nem tudjuk megítélni, hogy majd ezek a tervek mennyire fogják figyelembe venni a rendelkezésre álló információkat, hogyan fogják a francia hatóságok az intézkedések fontosságát sorrendbe állítani, prioritásokat megállapítani, és hogyan kezeli majd a kockázatokat ez a terv. De azt már tudjuk, hogy konzultációra kell bocsájtani majd ezt a kockázatkezelési tervet, miután ezt elfogadták. A e, petícióban tesznek javaslatot az orb folyó morfológiára van, az e, morfológiával összefügg e, intézkedésekre, a víz irányába 2000-ben elfogadott 60-as szávú irányelv megköveteli a francia hatóságoktól, hogy készítsenek vízgyűjtő, vízgyűjtő gazdálkodási terveket, a hidromorfológiai viszonyokat tárják fel, és ezek a tervek olyan intézkedéseket is kell, hogy tartalmazzanak, amelynek a célja az, hogy megfelelő víz státuszt lehessen biztosítani. A francia hatóságok által javasolt intézkedésekről még nem tudjuk megállapítani, hogy ezek kielégítőek-e és sértik-e az irányelben foglaltakat. A petíció benyújtóitól kapott információk alapján és az árvíz védelmi irányelvre való tekintettel nem látjuk azt, hogy az európai, vagy a francia hatóságok sértenének európai jogszabályokat. Köszönöm. Most megnyitom a vitát. Eddig egy valaki, Mártin úr, kért szót. Mártin úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Francia képviselőként úgy éreztem, hogy hozzá kell szólnom. Nem csak Franciaországot érint ez a kérdés, ez a probléma, hanem több európai országot, tehát francia problémánál jóval nagyobbról beszélünk. Éppen ezért nem csak a francia szerveket és a helyi önkormányzatot érinti, vagy tereli a felelősség, Tudjuk, hogy a, azonban a sokszor az önkormányzatok felelősek azért, hogy a lobbisták a, a különböző ingatlanfejlesztők nyomására sok minden engedélyt adnak, és ezzel igen komoly környezetvédelmi veszélyeknek teszik ki az ott lakókat. Valóban a záradások okára kell rávilágítani, ahogy azt Koszt úr is tette, mindenkit érintenek e, ezek a problémák, Azt hiszem, hogy Franciaország és a többi európai ország az újra és újra előforduló áradások esetében megpróbálják a gyökerénél megragadni a problémát, az okokat vizsgálni, és éppen ezért határozottan és formálisan mondom, a lobbis, lobbisták nyomásgyakorlásának kell véget vetni. nekünk politikusként kislátnunk kell, egész egyszerűen, hogy semmiféle indok nem, semmiféle, semmi sem indokolhatja azt, hogy ez előforduljon. Igen, tudni kell az igazságot, és tudni kell, hogy mindenkinek olyan döntést kell hozni az Európai Uniótól az helyi önkormányzatig, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. Elég abból, hogy mindenféle lobbisták és gazdasági érdekérvényesítő csoportok miatt ilyesmi előfordulhasson. Köszönjük, mondja az elnök. Ken asszony. Således tiltalt a svensk, szóval Köszönöm. Mivel ön svédül beszél, akkor én dánul folytatom. Nagyon súlyosnak tartom azt, hogy az Európai Bizottság ismét azt próbálja mondani, hogy ez pusztán nemzeti ügy. Európában közös kezdeményezéseink vannak, amelyekkel kezelni szeretnénk az áradásokat, amelyek egyre inkább fenyegetnek bennünket. Én post-mortem kezdeményezéseknek hívom ezeket, hiszen általában akkor foganatosítjuk ezeket, amikor már egyébként is elkéstünk vele. Tehát nincs semmi értelmük. Két nappal ezelőtt lépett kap léptek kapcsolatba velem bolgárok, akik meg akarták köszönni a petíciós szakbizottság tényfeltáró utazását, amely alkalmával állást foglaltunk a bolgár erdő kivágásával szemben. Ezzel sikerült megakadályoznunk azt, hogy egy nagyon súlyos áradásra kerüljön sor ezen a területen másod Bulgáriában nagyon súlyos áradásokra került sor, de ezen a területen nem. Ez nagyon fontos tehát, és az Európai Bizottságnak sokkal aktívabban kellene fellépnie, és fontos, hogy nyitva maradjon ez a petíció. Köszönöm szépen. Én is hozzászólnék ehhez a témához. Politikai, eh, Martin kollega politikai megállapításait nem osztom teljes mértékben, mint hogyha a legfontosabb lobbistákról elfeledkezett volna, akik az Európai Uniót befolyásolták. Nos, ez nem más, mint az francia állam maga. És láthatjuk, hogy a francia politikusok is az Európai Unió beavatkozását kérik, hogy finanszírozza Brüsszel a záradások elleni védekezést. Az Európai Unió meghatározza a jogi keretet, ezen belül a tagállamoknak kell megtenni mindent az áradások kivédésért, megelőzésért, e, és hát láthatjuk, hogy emberek ezt életüket, nagyon komoly gazdasági következményei vannak, hogyha elhanyagolja egy tagállam ezt a felelősségét. A francia állam pedig e, támogatást kért a, a, a gátak e, megősítésére, illetve a, az áradások megelőzésére. Kostúr felvezetett egy érdekes panaszt, egy petíciót, bár én a Lord folyó, nem vagyok szakértő, de a Lord folyó esetében talán érdemes azt tudni, hogy az Európai Bizottság írhatna a francia államnak annak érdekében, hogy legalább arra kötelezze, hogy reagáljon Koszt úr kérdéseire. Nem tudom, hogy mennyire reális, amit kér vagy sem, még egyszer mondom, nem vagyok szakértő ennek a témának, de azt tarthatatlannak tartom, hogy e, egyáltalán nem reagálnak ilyen fontos felvetésekre. Talán e, néha az emberek az a az a benyomása, hogy minthogyha nem, nem, nem kapnánk soha válaszokat igazából ezekre a kérdésekre. Talán, ha mi írunk a Petíciós Bizottság nevében, akkor kezd Kosta úr, Kosta úr is, is választ kaphat a kérdéseikre, hogyha úgy döntünk, hogy lezárjuk ezt a petíciót, vagy sem, a, előtte mindenképpen a francia államhoz kell hivatalosan fordulni, e, annak érdekében, hogy kikényszerítsük, hogy válaszoljon Kosztúr kérdéseire. Köszönöm. A hozzászólók listájának végéhez értünk ezzel. Most pedig Kosztúrhoz fordulok, akinek megadom a zárszót. Kérem csak röviden, maximum két percben. Une phrase, madame la présidente, mesdames. Tényleg egy mondatban. Tudni kell, hogy amikor a, a, raj, a Ron folyon a, a, a hordalék lerakódása megváltoztatja a víz folyását. A, hogyha ilyen vagy olyan okból megváltoztatjuk a víz folyását, akkor annak következménye lesz. C'est plus un problème de la France, c'est le problème de l'Europe et même... Ez nem csak francia probléma, dél-francia probléma, hanem az egész földközi tengeri térség problémája, hiszen ez a földközi tenger partvidékén mindenhol előfordulhat. Köszönöm. Je vous remercie, monsieur. Köszönöm. Kost úr. Rendben, akkor hogyan tovább? The following. Én a következőket javaslom, szerintem maradjon nyitva a petíció, ahogyan Margréte is kérte, küldjünk a francia hatóságoknak egy levelet, amelyben leírjuk mindazt, amit Lavrieu úr az imént említett, és kiterjesztjük a hatályt, illetve vizsgálódás hatályát Mártán úr kérésének megfelelően. A politikai, szakpolitikai osztálytól is kérünk egy tanulmányt a folyó medrekről és az esetleges áradások megakadályozásáról. Ez azt jelenti, hogy már nem csak eh, a francia országi szinten mozgunk, hanem az európai szinten, ami azt jelenti, hogy más országok is beletartoznak ebbe. Én ezt javasolnám. Egyetértenek ezzel, vagy van más javaslat? Nincs, akkor ebben megállapodtunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Következő napi rendi pontunk következik, 13-as napi rendi pont. 1484 per 2008-as számú petíció Catherine Lecomte részéről, amely repülőtér közelében lakók e- egészségére kárhúza és légköri szennyezés hatására vonatkozik. A Charles de gaulle repülőtér közelében. Azt hiszem, a petíció benyújtója itt van a teremben. Hol van a petíció benyújtója? Üdvözlöm, öni a szó. Hmm. Köszönöm, Hölgyeim és Uraim. Először is köszönöm, hogy szót kaphatok, hogy beszámoljak arról, hogy milyen zaj és kémiai szennyezés eh, ér minket. A sádogol Aroasi repülőtértől 18 eh, km élek, a déli kifutópályától nem messze. Eh, kevesebb mint 1000 méteren libasorban szállnak fel egymásra a gépek. 300 méterről nem csökkentették hivatalosan ezt a magasságot, de idén áprilisban teljes titoktartásban tovább csökkent mégis ez. Azokat képviselem, akiknek nincs módjuk elmondani a panaszaikat. Valdoáz képviselő közelmúltban azt mondta, hogy a légirányítók irányítják a légi közlekedést, de hát azért mégiscsak vannak szabályok. Ezen a környéken lakom, mindig is itt laktam, francia vagyok, 60 éves, elmúltam, és már többször jeleztem ezt a hivatalos szervek irányában ezt a problémát. 97 ősze óta van igazán ez a probléma, az alacsony magasságon szálló gépek problémája. Amikor a déli kifutópályát Rossziban megnyitották, azt is teljes tartás övezte, 17 éve mondom, hogy egyszerűen élhetetlen eh, így az élet, eh, nem a levegő teljesen szennyezett, és az állandó zajszennyezés, és felszólítottam a hatóságokat, hogy ezt sürgősen tegyenek valamit. Naponta 400 vagy akár több gép repül át fölöttünk, eh, folyamatosan ott zajonganak a fejem fölött, éjszaka az embert fölébresztik, az ember attól fél, mikor jön a következő gép, az ember elveszti a koncentrációját, nem tud figyelni a gondolataira, teljesen tönkreteszi, megmérgezi az életünket, allergiához is vezethet. Például az első emeleten, az emeleten már nem is tudnak aludni családok vagy itt van például a vegyi környezetszennyezés, 97 óta vagyok allergiás, a kerozin szaga, ettől nem tudunk élni, ez, ez elkerül, mindenbe beissza magát a szeg. Apránként kikezdi az ember életét, Ma reggel is négykor ébresztettek eh, ezek az átszállógépek. Eh, nyilván nagyon is tudják, hogy minél alacsonyabban szállnak a gépek, annál eh, alacsonyabb, annál mélyebb hangot adnak és amikor 900 méteren szállnak, akkor csak 250-300 méteres hullámoszról beszélünk. Nos, Döribien úr, aki a 2002-ben közlekedési miniszter volt, ő az, aki bevezette ezt az óriási forgalmat. Fontosabb a megtakarítás, mint az emberek élete? Szerintem ez tartatatlan. Önök nyilván nem élhetik át azt, amiről most itt megpróbálok, megpróbálok beszámolni, Ugyanakkor mindenki megpróbálja így vagy úgy védeni magát a zajszennyezés ellen, de számos tanulmány is készült arról, hogy a, hogy a zajszennyezés mennyire káros. Ráadásul domináns helyzete való visszaélésről is beszélhetünk. nem csak a, a, a levegő szennyezésről van szó, hát a, a, a szondák, a, a hang szennyezés mérő szondák sem mutatták, hogy, hogy ez mennyire óriási méreteket ér el. De úgy tűnik, hogy semmibe veszik ezeket a, ezeket a méréseket, Régebben az, a házam első, vagy a lakásom e, első emeletén e, aludtam, de le kellett 2007-ben költöznöm a, a föld alá. Egy apró kis ablak van csak, e, a, a pincében alakítottam ki egy ilyen szobát, amit teljesen leszigit, leszigeteltem, zajszigeteltem, több mint 10 euróba került ez. Mégis az, ezen a kis ablakon is bejön a zaj. Hogy lehet az, hogy süket fülekre talál, ha értetek ezzel a hasonlattal az francia hatóságoknál ez a probléma? Azt mondták, hogy, hogy két dupla hangszigetelésű ablakokat helyezzünk el. Ez szerintem nevetséges javaslat. Hölgyeim és uraim, Francia ország ellen jogsértés eljárás folyik az uniós jogszabályok megsértése miatt. Az egészségem, a családi életem és, és az ingatlanom értéke forgít kockán. 17 éve harcolok ezzel ellen az ajszennyezés ellen. Mit mondhatok? Vannak jogi, voltak jogi eszközeim, de a politikai felelősök ezek, lábba tiporták ezeket a jogszabályokat az jogi az ENSZ emberjogi egyezményének 24-es cikke is kimondja, hogy a pihenéshez való jog alapvető emberi jog. Az Európai Emberjogi Egyezmény vagy nyilatkozat 8-as cikke a magánélethez való jogról beszél, a 2002 per 30 per EK irányelv beszél arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a repülőterekre ilyen tekintetben. A belső piac és az európai közösség szabályait itt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A környezetvédelmi karta egyes cikke amely egyébként beépült a francia alkotmányba is, azt mondja, hogy az egészséghez való jog és alapvető jog, illetve egy kényesült környezetben élhet minden francia polgár. A környezetvédelmi törvény 110 per 2-es cikke kimondja, hogy a városi környezetvédelmehez megfelelő feltételeket kell garantálni. Ugyanakkor ezek olyan normák, olyan alapvető szabályok, amelyeket lába tipornak, amelyeket semmibe vesznek a légi forgalom tovább nem nőhet, hiszen az emberek életét teszi tönkre. Franciaországnak vannak vállalásai, nemzetközi jogszabályokat kell tiszteletben tartani. Köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy számolhatok az önök támogatására ebben a harcban. Remélem, hogy a gazdaság önök szerint fontosabb, mint az emberek élete, és főként akkor, amikor megelőzhető ez, és az, az nem megy, hogy az emberek nem alszanak, nem pihennek, és egy pillanat nyugalmuk sincsen. Köszönöm. Meggyőződésem, hogy ön valóban sokat szenved, most pedig az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok, Berzser úr, ha minden igaz. Parancsoljon Parancsoljon a szó. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, a zajszennyezési részéről beszélek a, a petíciónak, és ha kívánják, akkor a kollégám majd hozzászól a légszennyezési részhez. Mindenek előtt szeretném biztosítani önöket arról, hogy a bizottság nagyon fontosnak tartja azt, hogy a környezettel kapcsolatos ártalmaktól, így az ajtól is védjük az európai polgárokat. Tisztában vagyunk azzal, hogy az aj milyen ártalmas az emberi egészségre. Az Európai Unió környezetvédelmi cselekvési programjában világos kötelezettséget vállaltunk arra, hogy szignifikáns mértékben csökkenjen az zajártalom az Európai Unióban. Emellett jelenleg a WHO-val, az Egészségügyi Világszervezettel együtt dolgozunk az úgynevezett éjszakai zaj iránymutatás felülvizsgálatán, mert ez igazolja, hogy a zajnak való kitettség pénzben kifejezhető ártalmakat okoz az emberek egészségében. Van EU-s vannak EU-s jogszabályok ezen a területen, az úgynevezett környezetvédelmi zaj környezeti zaj értékeléséről szóló 2002-49-es eh, irányelv például előírja a tagállamoknak, hogy készítsenek zajtérképet, eh, és a második lépésben a stratégiai zajtérkép alapján a tagállamok kötelesek egy cselekvési tervet készíteni, amivel kézben tudják tartani a zajártalmat. Fontos emlékeztetni arra, hogy az irányelv a tagállamokra bízza azt, hogy határértékeket határozzanak meg, amelyeken felül kell valamilyen cselekvésnek megtörténnie. És a tagállam határozza meg, hogy milyen típusú intézkedéseket vesz fel a cselekvési tervbe. Itt a Sárgagol repülőtérről szól konkrétan a petíció. Franciaország valóban elkészített már egy zajtérképet erről a régióról, ezt a bizottság rendelkezésére bocsájtotta, és 2014. januárjában ezt a közvélemény is megismerhette. Ez, tartom, ez deleget tesz az irányában foglalt kötelezettségeknek. Miután azonban Franciaország eddig nem nyújtott be cselekvési tervet, a zajtérkép alapján elkészült cselekvési tervet, a bizottság egy figyelmeztető levelet küldött a francia hatóságoknak. Ezt követően Franciaország 2014. februárjában tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a cselekvési termék hiányzó második része ugyan létezik már, de csak egy tervezetben, és jelenleg folynak erről a konzultációk, a, ahogyan ezt az irányelv is megköveteli. A bizottság természetesen nyomon követi a helyzet alakulását, és megnézzük majd, hogy a véglegesen elkészülő cselekvési terv megfelel az irányelvnek. De szeretném ismételni, a bizottság nem tudja befolyásolni azt, hogy milyen intézkedéseket, dönten, intézkedéseket vesznek fel majd a francia hatóságok a cselekvési terve. A zaj irányelv után hadd említsek meg egy másik eh, irányelvet eh, is, eh, ez a 2850 es amely a közösség repülőterein a zaj ártalommal kapcsolatban megköveteli azt, hogy egy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzanak a tagállamok a komoly forgalmat lebonyolító repülőtereken. Az irányos szerint olyan repülőtereken, ahol zaj probléma van, a tagállamok a működés korlátozó intézkedéseket tehetnek, akár visszavonatják az engedélyt a nagy zajt okozó repülőgépektől. Ez az eljárás lehetővé teszi a maximális környezetvédelmi pozitív hatások elérését leggazdaságosabb módon. A francia hatóságok zajcsökkentő intézkedéseket elfogadtak ezen irányelv alapján. Jelenleg folyik ennek az irányelvnek a felülvizsgálata, 2016-ra készül el a módosított irányelv, ami már nem is irányelv lesz, hanem rendelet. Ez az egészségre vonatkozó hatásvizsgálatokat kötelezővé teszi a zaj csökkentési irányelvvel összhangban. Ennyit szerettem volna elmondani, hogyha kívánják, akkor kollégám a levegő tisztaságvédelmi részről is beszélhet majd. Köszönöm szépen, nagyon kezdünk kifutni az időből. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét az bizottság írásos levelére, ami egy nagyon nyitott, őszinte reagálás. rámutat arra a bizottság, hogy nem kapott összegző cselekvési tervet a repülőtérről 2014. februárjáig, pedig ezt már 2013 végéig be kellett volna nyújtsák a francia hatóságok. Megkaptuk tehát ezt az írásos választ a bizottságtól, és miután nagyon kevés az időnk, most megnyitom a vitát. Péterra asszony először. Rozwiązania, które są realne, nie bardzo wyobrażam sobie. Megoldást kell találni, nyilvánvaló, de hát azt nem tudom elképzelni, hogy egyszerűen eltüntessünk egy repülőteret. A technikai körülmények, előfeltételek függnek a környezettől. Varsóban is volt egy ilyen probléma, egy a városközponthoz viszonylag közel lévő repülőtérrel kapcsolatban. E, nagyon nagy volt a zaj ennek a repülőtérnek a környékén. Ma már teljesen elnéptelenedett a környék, a lakosok e, elköltöztek, és kaptak e, kártérítést, pénzt a várostól, hogy máshol vásároljanak maguknak lakást. A hatóságok javaslataival mm, ezek az emberek elégedettek voltak. Egy kérdésem is lenne. Nyilván nagyon sok ilyen petíció lehet. Egy kérdés hadd intézek a petíció benyújtójához. Tett ön valamit a francia hatóságoktól kért például kártérítést, ugyanis az ingatlan értéke jelentősen csökken. Nyilvánvaló az ilyen értékcsökkenés a az ilyen a reptér közelében lévő ingatlanok esetében. Egy civilizált állam esetében ugye normális lenne kártérítést adni a lakosoknak, az érintetteknek. Én úgy gondolom, hogy hogy talán ez az út realisztikusabb lehetne. For the floor. I can't see her, but I guess I'll stand up Hi, The floor is yours. Merci, Madame la Présidente. Tout a été dit. Köszönöm. Sok minden elhangzott, Lekomta asszony is elmondta részleteket. Valóban elkép... borzasztó a levegő minősége az említett régióban. Párizs környékével kapcsolatban tényleg aggasztó a helyzet, sőt, ez egy igazi tragédia. A levegőminőség a franciák számára különösen fontos, még talán fontosabb, mint a globális felmelegedés, illetve az élelmiszerbiztonság. de nem csak a légminőséggel, levegőminőséggel, hanem az zajszennyezéssel is komoly bajok vannak. Sárdugó reptértől 5 kilométerre is ha, hallatszik a leszálló felszállógépek zaja. 1,6 millió ember él ebben a körzetben. Úgy érzem, hogy nagyon veszélyes az ő életük szempontjából ez a helyzet. Éppen ezért minden hasonló kezdeményezést eh, és Lökomta asszony panaszát is támogatni kell annak érdekében, hogy a levegőszennyezés eh, és az asszennyezés csökkenjen. Éppen ezért eh, a, a zaj szennyezés ugyan annyira egészségtelen, mint a levegőszennyezés, csak kevésbé kézzel fogható. Ez egy valóban közegészségügyi probléma, egy közelmúltban végzett tanulmány szerint a Roaszi reptér környékén lakók 44%-a tervezi, hogy elköltözik a szennyezés miatt. Nos, úgy érzem, hogy az Európai Bizottság felelőssége, hogy az általunk elfogadott jogszabályoknak valóban érvényt szereznek Franciaországban is, nem csak, nem csak feladat, hanem igazából kötelessége is ez az Európai Bizottságnak és mindannyiunknak. Köszönöm. Uh, I think that we, since we are... Mivel olyan kevés időnk van már, és a petíció benyújtója Lökont asszony már elég hosszasan beszélt, talán lezárhatnánk itt a témát. Ha jól értettem, amit a bizottság mondott, akkor egyszerű a dolog. A petíciót nem szabad lezárnunk mindaddig, amíg a francia hatóságok benyújtják az Európai Bizottságnak a válaszukat megígérték, hogy 2013, de 2003, 2013 eh, decemberében válaszolnak, ez egyelőre nem történt meg. Februárban kaptunk választ, idén februárban, de még mindig eh, cselekvési tervnek nyoma sincs, és hát most már november van. Valamit tenni kellene. Tehát azt javaslom, ne zárjuk le a petíciót, és amikor az Európai Bizottság megkapja az összefoglaló cselekvési tervet a francia hatóságok részéről, akkor mi szeretnénk kapni ebből egy másolatot a petíciós szakbizottság részéről. Mi magunk küldhetnénk a francia hatóságnak egy levelet, felhívva a figyelmet arra, hogy milyen mértékű a szennyezés a repülőtér környékén. Eljárhatunk így? Úgy látom, egyetértenek. Jó, köszönöm. Csak hozzáfűznék, hozzátennék valamit. Van azt is tettem Franciaországban, mondanom sem kell. Tehát ott egyelőre függőben van az ügy. Meggyőződésem, hölgyem, hogy mindent megtett. Élhetetlen így Rosszi König, 17 évet az ember életében nem lehet visszaadni. Most már le kell zárnunk ezt a panaszt, köszönjük asszonyom, most pedig folytatjuk a munkánkat. Remélem, hogy siker, sikerül majd együtt az Európai Bizottsággal és a francia szervekkel megoldást találnunk az önök problémájára. És lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. 1707-es petíció következik Szabina Kurjó Meknél részéről. A szülő hozzájárulás nélküli örök befogadás eltörléséről. És Roger Fox petíciója is ide tartozik, amely az Egyesült Királyságra vonatkozik, az ottani örökbefogadási gyakorlatra. Úgy tudom, itt vannak a teremben a petíció benyújtói, üdvözlöm őket, azonnal meg is kapják a szót. Kaptunk egy levelet, amely 2014 júliusi keltezés is a miniszter küldte. Mi most kaptuk ezt meg, mindenkinek ott van az asztalán. Öné a szó, Szávének úrja megnél asszony. Good afternoon. My name... Jó napot kívánok! Szabéne a nevem. Ez egy német név, Kurjó egy szláv név, és bár egy skót férfi felesége voltam, megtartottam a német állampolgárságomat. Az Association of Mackenzie Friends szervezet nevében vagyok itt. Ez egy laikus jogi tanácsadókból álló egyesület, amely családjogi kérdésekben nyújt segítséget, a köz érdekét szolgáljuk munkájuk, munkánk során, külön egyedi esetekben nem avatkozunk be, de készítettünk egy tanulmányt, amelyben a kényszerörökbefogadás és a gyermekek elrablására vonatkozó Egyesült Királyságbeli ö, gyakorlatra hívjuk fel a figyelmet. Azóta történt néhány dolog, mindenek előtt a Prágai Nemzetközi Konferencia kapcsán, amely ezzel a témával foglalkozott. Harminc áldozatról van itt szó, akik elveszítették gyermeküket, a gyermekük feletti felügyeleti jogot, és online bizonyítékok is rendelkezésre állnak. Továbbá aláírásokat is gyűjtöttünk, négy-öt petíciót vontunk össze, ez azt jelenti, hogy összességében 8000, több mint 8000 aláírás gyűjtöttünk össze. A, az előző Peti Szakbizottság azt ígérte, hogy lesz egy ö, oknyomozó delegációs út, és számos szülő ö, arra vár, hogy ez valóban megtörténjen. Az Európai Bizottság részéről kaptam egy levelet, miszerint az Európai Bizottság nem tud beavatkozni. A Peti Szakbizottságot is tájékoztatták arról, hogy a bizottság nem tud a továbbiakban beavatkozni. Ugyanakkor beszéltem azokkal a portugál szülőkkel, akiknek az öt gyermekét elrabolták, és eh, akiket, már mint a szülőket, a Lincolnshire eh, rendőrsége eh, letartóztatott, mert a kényszer örökbefogadás elleni kampánycsoporthoz tartoztak. Gyakorlatilag bűnözőként kezelik őket. Áprilisban több szereplős találkozott az illetékesekkel, és azt ígérték a szülőknek, hogy egy portugál intézménybe kerülnek vissza a gyermekek, ez mindez ideig nem történt meg. Az édesapa azóta két munkahelyét is elvesztette, mert a szociális dolgozók felhívták a munkáltatóját, és különböző információkkal látták el őt. Emellett egy velszi édesapát is megbüntettek, aki szerette volna látni a gyermekeit, és mivel Brüsszelben járt, utána nem láthatta a gyermekeit, sőt öngyilkossági kísérletet is elkövetette miatt. És ez nem az egyetlen öngyilkossági kísérlet, Wales egy adott területén halmozottan előfordulnak az ilyen esetek. Az egyesületbeli kollégám, aki Brüsszelbe látogatott velem együtt, szintén két további ilyen esetről tud. Emellett folyamatban van egy eljárás is, amely a Brüsszelbe látogató szülők esetével foglalkozik az ő büntetésükkel. Emellett sok esetben az érintett szülők esetében a gyermekeket egy másik országba viszik el, ahol egy új kultúra, egy új nyelv kontextusában kell boldogulniuk. És van egy elhíresült eset, ahol a szülők hozzájárulása nélkül 920 nap után örökbe fogadták a gyermekeket, Emellett rengeteg más család érintett, talán Asia King esetéről hallhattak a képviselők. Egy, egy kisfiú, aki e, daganatos megbetegedésben szenved, és akinek a szüleit bebörtönözték. Az Egyesült Királyság tehát ö, próbálja kézre keríteni az Egyesült Királyság beli anyákat külföldön és a gyermekeiket, ugyanakkor a külföldi anyáktól származó gyermekek és az ő szüleik nem, nincsenek biztonságban az Egyesült Királyságban. 2012-ben az Európa Tanács felhívta a figyelmet a gyermekjogi, vonatkozó gyermekjogi egy- egyezményekre és egyéb nemzetközi jogszabályokra, de azt láthatjuk, hogy Londonban legalábbis hatalmas űr tátong, hatalmas szakadék tátong a jogszabályok és a gyakorlat között. Remélem, hogy az Európai Bizottság végre felfigyel erre a helyzetre. Az az érzésem, hogy nincsenek kapcsolatban az áldozatokkal. Én ezért nagyon hálás vagyok a Peti Szakbizottságnak, amely legalább meghallgatja az áldozatokat. Köszönjük szépen! Megadom a szót az Európai Bizottságnak. Natalie Stockwell következik, parancsoljon. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni Kurja McNeil asszonynak, hogy ilyen világos, ismét csak egy ilyen világos és részletes módon számolt be. Ahogyan elmondta, valóban a petíciós szakbizottság márciusi ülésén mindezek az esetek felmerültek, és az Európai Bizottságot nagyon aggasztják ezek valóban. A gyermekekkel kapcsolatos ügyeket mindig a, úgy kell kezelni, hogy a gyermek gyermek mindenek felett álló érdekét tartsuk szem előtt. Nem fogom most megismételni azt, amit a kollégák márciusban elmondtak, illetve az, ami, azt, ami már a kollégákkal folytatott levelezés során mind-mind elhangzott, és nem fogok beszélni a hivatalos álláspontról sem, amely megfogalmazódott a petíciójukra adott válaszul. Biztosan nem akarják ezt még egyszer végighallgatni, és higgyel, én sem mondanám örömmel el ismét ugyanazt. Függetlenül attól, hogy illetékesek vagyunk-e vagy, avagy sem, a helyzet súlyosságára való tekintettel kapcsolatban léptünk az Egyesült Királyság hatóságaival. És biztosítottak bennünket afelől, hogy ők is a gyermek mindenek felett álló érdekét tartják szem előtt, a gyermekeknek a szüleikkel kellene élniük, és a családoknak minden támogatást meg kell adni ahhoz, hogy ez lehetővé váljon. Tudom, hogy ön nem ezt tapasztalja, és meg is értem az álláspontját, és ezért a következőket javasolnám. A kollégáimmal együtt meghívjuk önöket egy találkozóra, a gyermekjoggal foglalkozó kollégáim jelen lennének ezen az ülésen, és itt különös tekintettel az iránymutatásainkra beszélnünk erről az ügyről, a gyermekvédelmi iránymutatásainkra gondolok ez, erről majd később bővebben szólok. Emellett a Brüsszel 2A felülvizsgálatával foglalkozó kollégákat is meg szeretném hívni erre a találkozóra. Ez alkalommal mindenképpen minden lehetséges megoldást meg fogunk vitatni, és részletekben menően beszélhetünk ezekről az ügyekről. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megnyitom a vitát. A kollégák következnek, Szakoráfa asszony az első. Köszönöm, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν προσεγγίζουμε ζητήματα που αφορούν... Köszönöm szépen. Amikor gyermekeket érintő kérdésekről beszélünk, most erre a konkrét esetre is gondolok, de általánosságban is eh, ez a véleményem, hogy eh, ilyenkor Először is egy széles körben elterjedt véleményből kell kiindulnunk. A legszorosabb kapcsolat a gyermek és a szülei között áll fent. Szerintem nincs szükség érvekre emellett, ez teljesen nyilvánvaló. Többségében azok, akik itt ülünk a teremben, szülők vagyunk. De nyilvánvaló, hogy itt azért történtek intézkedések, hogy ezeknek a segítségével um, megmaradhasson a szülő és a gyermekek kapcsolata megfelelő körülmények között és ezt a kapcsolatot abban az esetben is meg kell próbálni megőrizni, hogyha például a szülők súlyos bűncselekmény miatt börtönben vannak, vagy hogyha a szülők különböző jogsértéseket követtek el. A mi célunk azonban mindig az kell, hogy legyen, hogy támogassuk abban a szülőket, hogy szülői szerepüket továbbra is, vagy később ismét el tudják látni. Ez a különleges kapcsolat a gyermek és a szülő között a, kell, hogy a vezérfonal legyen, amikor dönteni kell az egyes konkrét esetben, esetekben. Mindenképpen, különösen a kisebb korú, fiatalabb gyermekeket nagyfokú védelem illeti meg. Alaposan meg kell, hogy vizsgálja a szakbizottságunk ezt a témát, legapróbb részletekbe menően. Nem csak a jogi kérdéseket kell vizsgálni. Az első alapos megfontolás után én azt gondolom, hogy még sokkal alaposabban meg kell vizsgálni ezt a kérdést, hiszen ez a probléma egy EU-s tagállamban merült fel az családi kapcsolatokhoz fűződő jog alapvető jog. És elnök azt, hogy meg vagyok győződve arról, hogy minden eszköz, minden lehetőséget meg kell ragadnunk, amivel a szakbizottságunk rendelkezik, hogy európai szinten tudjuk kezelni, rendezni ezt a kérdést, akár irányel vagy rendelet segítségével. Szeretném azt is megjegyezni, hogy eh, nagyon eh, bonyolultak találom azt, hogy az anyag utolsó bekezdésében, amit, amit megkaptunk, azt olvashatjuk, hogy a szülők arra panaszkodnak, hogy örökbefogadásra az ő beleegyezésük nélkül került sor. Ne feledkezzünk meg arról se, vegyük észre azt is, hogy ezek a személyek gyakran nehéz pénzügyi helyzetben vannak a gazdasági válság miatt, vagy más miatt, az emberi bírósághoz való fordulásra tesznek itt javaslatot, de én azt is mondanám, hogy itt mi is tovább foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És még egy dolgot hadd említsek meg, ez a 1156-os számú petíció, el kell, hogy menjek, és ezért szeretnék most erre a petícióra is kitérni amelyben gyermekekkel kapcsolatos felügyelet és láthatási jogról van szó. Nos, ezzel kapcsolatban Cipruson már született egy bírósági határozat. Tudom, hogy nagyon nehéz ügy, mert az Európai Unió nem avatkozhat be olyan országok esetében, akikre nem vonatkoznak EU-s irányelvek vagy, vagy jogszabályok de az apa a aggájait ezen petíció esetében is meg kell vizsgálni, meg kell mindent tenni, meg kell mindent próbálni ennek érdekében, hogy a gyerekek folytathassák, a, vagy továbbra is kapcsolatban maradhassanak mind a két szülővel. Köszönöm szépen. Hát kicsit előreugrottunk a renden majd később fogunk foglalkozni ezzel a második petícióval, amiről ön beszélt. Most uh, eh, Skersen Darling asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném azt mondani, hogy eh, emlékezünk kell arra a döntésre, ami ma született eh, azzal a petícióval kapcsolatban, amelynek a tárgya szintén gyerekekkel kapcsolatos ügy volt, és itt a gyorsított eljárás mellett döntöttünk. Szélesebb kontextusba kell helyezni ezt az ügyet az Egyesült Királyság kapcsán. Az Egyesült Királyságban régi történetek, gyerekekkel való visszaélés, szörnyű állapotok miatt nagyon mély érzelmeket váltanak ki az ilyen kérdések, a gyermekek védelmével kapcsolatos ügyek, és ez a kormányunk felelőssége, hogy megfelelő döntéseket hozza. Nyilván ez érzelmeket kiváltó kérdés. És azt hiszem, fel kell vállalnunk azt a, felelős, a felelősséget, hogyha bármilyen bizonyíték van a gyerekekkel szembeni mm, gyermekrablásra, vagy arra, hogy bármilyen döntéshozatali folyamatban nem vették figyelembe a gyermek érdekeit, akkor nyilván ez ellen fel kell lépni. Örülök annak, hogy a brit kormány az előző Peti Szakbizottsági aggályokra reagált, és jogi szempontból vizsgálta ezt a kérdést. De én gondolom, hogy miután nagyon sok petíció utal arra, hogy hát valami, valami van, valami bűzlik Angliában. És az utolsó hozzászóló kérte azt, hogy ezt szélesebb kontextusba helyezzük ezt a kérdést, nem csak az Egyesült Királyságot kellene vizsgálni, hanem egész EU-s szemszögből kell vizsgálni a gyermekgondozással, gyermek elhelyezéssel, örökbefogadással kapcsolatos kérdéseket. A bizottság véleménye szerint ez tagállami hatáskör alapvetően. Ugyanakkor véleményem szerint kérni kellene az, hogy történjen egy alaposabb vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy mi történik Nagy-Britanniában. Az Európai Bizottság kezdeményezhetné ezt, hogy legyen egy találkozó mindazokkal, akik aggódnak. Nagyon érzékeny kérdés ez, és szerintem ennek megfelelően kell kezelnünk ezt a kérdést nagy érzékenységgel, de mindenképpen az Egyesült Királyság kormányának részletesebben kell válaszolnia, reagálnia különösen néhány esetre. A vizsgálatokról számolja be az Egyesült Királyság kormánya. Az Európai Emberjogi Egyezménnyel is persze foglalkozni kell. Ez az első dolog. A második, és most már gyorsabban lesz, mondom végig. A második kérdés elsősorban az EU felelőssége határon átnyúló ügyekkel kapcsolatban. És itt jelenleg nincs EU szintű mechanizmus, amelyel kezelni lehetne az örökbefogadás következményeit és ilyen kérdéseket. De a második ajánlásom tehát az, hogy a jogi szakbizottságtól kérjük, kérjünk a szakvélemény elkészítését, és ebben vizsgálják meg a határon át nyúló gyermek elhelyezés örökbefogadás ügyeket a Brüsszel 2 rendelet tükrében. A Brüsszel 2 rendelet felülvizsgálata jelenleg folyik, de ezért gondolom nyitva kell tartanunk ez az ügyet, és meg kell várnunk, amíg ez a jogi szakvélemény elkészül. Köszönöm szépen, most pedig Nat Weber. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most először hallok arról, hogy 2014-ben az Egyesült Királyságban ilyesmi előfordulhat, amikor ilyen örökbefogadásról hallottam, akkor eh, Argentináról, Pinochet, Pinochet korszakra gondolnék, ahol eltűntek a szülők, és eh, mint egy kényszer örökbefogadás áldozatául esett több ezer gyerek. Az Egyesült Királyság azonban az Európai Unió tagállama. 2014-et írunk itt Európában. Szerintem alapos kivizsgálást érdemel ez az ügy. Annak érdekében, hogy eh, tisztánásunk ez ügyben. nagyon szubjektív dolog az, hogy mi szolgálja a gyerek érdekét. Ki dönti el, hogy mi a gyerek érdeke? Talán pontosabb lenne, hogyha arról beszélnénk, hogy hátrányosan ne befolyásoljuk a gyerek fejlődését. Két kérdésem lenne csak, hogy tisztában lássunk. Amikor örökbefogadásról beszélünk, akkor ez a klasszikus örökbefogadásról van szó, vagy ha, korlátozott időre nevelőszülőknél való elhelyezésről van szó. Az örökbefogadás, tehát nem nevelőszülőknél elhelyezés, hanem igazi örökbefogadáshoz szükség van arra, hogy egy bíróság döntsön és a szülők beleegyezésüket adják? Köszönöm. Exactly, this is happening exactly with... Pontosan arról van szó, hogy a szülők beleegyezése nélkül történik mindez. A 14-es dosszéban nagyon érdekes információt talált mindenki, mivel szorít minket az idő, jön a tunnának adnám meg a szót. Well, uh, thank you. Uh, in... Egyetértek az előttem szólókkal. Több kérdésre is eh, egyértelmű választ kell szolgálni az Európai Unióknak. Eh, észt gyerekek esetében öt ilyen esetről tudunk. Ebből három indokodnak tűnik, de a maradék kettő az ötből már legalábbis megkérdőjelezendő. Több esetről a konzulnak nincs is ö, tudomása, mivel sok esetben e- Észtországban élni jogosult, de orosz állampolgárokról van szó. Norvégia esetében jóval problémásabb, hiszen ez nem uniós tagállam. Észtország egy kicsi ország, évente több tucat ilyen problémás esetről szerzünk tudomást, nagyobb ez az arány, mint más európai országok esetében. Nincs elég információnk egyelőre arról, hogy mi folyik az Európai Unióban. Nem tudjuk pontosan, hogy azok az európaiak, akik élnek a mozgás, szabad mozgás jogával, milyen nehézségekbe ütköznek. Még egy megjegyzésem lenne, alapvető európai értékek ellenes lenne az, hogyha az emberek, az európai polgárok nem szívesen mennének egy másik tagállamba, attól félve, hogy milyen következményei lehetnek -e ennek. Az Európai Unió kulturális és egyéb sokszínűsége megőrzendő érték. Az integráció érdekében közös játékszabályokra van szükség uniós szinten annak érdekében, hogy sem a gyermekek, sem a szülők jogai ne sérülhessenek. Éppen ezért az a válasz, hogy nem tehetünk semmit, ez, hogy is fogalmazzak, hát nem túl építő jellegű. Köszönjük. Zdanuka asszony, öné a szó parancsolja. And I am thankful to all previous speakers. Köszönöm szépen. Köszönöm az előttem szólóknak is, akik támogatják a petíciót. Köszönet illeti Szabin McNeilt is, aki összefoglalta a mondandóját, és ilyen rengeteg értékes információval is ellátott bennünket. Az által ismertetett dokumentum hármas fejezete rendkívül fontos. Az Egyesült Királyság itt egy különleges helyzetben van, ami a kényszer örökbefogadást illeti. Március 19-én foglalkoztunk egy lett állampolgár litván állampolgár petíciójával, amely még mindig nyitva van, és a petíció benyújtója is itt van. Sajnos a dolgok nagyon rosszul mennek, amikor a brit hatóságokkal való kapcsolatfelvételről van szó petíció kapcsán. Itt van ez a levél, amelyet a brit hatóságok küldtek október 10-én, 2014. október 10-én, amelyben Masszóni asszony a szakbizottság előző elnökének a levelére válaszolnak, aki 2014. júliusában intézett levelet a brit hatóságokhoz. A Peti Szakbizottság tiszteletben nem tartásáról szólt ez a levél, és én azt gondolom, hogy itt azért nem arról van szó, hogy nem tartanak tiszteletben bennünket, administratív kérdésről van szó, de a legérdekesebb dolog a válasz kapcsán az, hogy nincs tartalmi válasz, nincs érdemi válasz. Ugyanis azt válaszolták, hogy a hatóságoknak egy brit bíróságtól kell engedélyt kapniuk arra, hogy a bizalmas információkat közzétegyék, illetve eljutassák hozzánk. Tehát láthatjuk, hogy nagyon különleges helyzet uralkodik az Egyesült Királyságban az efféle petíciók kapcsán. Itt be is fejezem. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének egyébként, hogy nem ismételte el mindazt, ami már korábban elhangzott, sőt, ami minden egyes alkalommal elhangzik, amikor az Európai bizottság az alapvető jogok kartájával kapcsolatosan ad választ, de láthattuk Timmermans úr nyilatkozatát is, miszerint szívesen leül a petíciós szakbizottság elnökével, hogy közösen megvizsgálják, hogy a bizottság által oly sokat emlegetett 51-es cikk kapcsán van-e valamilyen gond. Remélem ön, elnök asszony, valóban Eszmecserét folytat majd Timmermans úrral, és sikerül megoldást találni erre az ellentmondásra. Én azonban úgy gondolom összességében, hogyha ilyen esetek merülnek fel, ahol más EU-s tagállamok polgárairól van szó, akik Nagy-Britanniában élnek. Itt a mozgás szabadságának korlátozásáról van szó. A mozgás szabadságának jogát viszont a szerződések fektetik le, tehát mégis csak EU-s kompetenciáról van szó. Köszönöm, és Péter jár az utolsó felszólaló a listán, megadom neki a szót, és le is zárom a listát, mert tovább kell haladnunk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Úgy tűnik, hogy a szakbizottság tagjai között egy egységes vélemény rajzolódik ki. Megállapíthatjuk azt, hogy a jelenlegi helyzet nem kielégítő, nem értünk vele egyet, és a petíció benyújtója nagyon helyesen elmondta, nem először jár itt, és már a legutóbbi ciklus alkalmával is hangsúlyoztuk, hogy ezzel a gyakorlattal nem értünk egyet, úgy gondoljuk itt európai jogok sérülnek, emberi jogok sérülnek, a gyermekek érdekéről van szó, de hát nem igazán történt itt előrelépés. Körbe, körbe haladunk, mert a tagállamok, nevezetesen Nagy-Britannia itt egyszerűen lehúzza a rolót, azt mondja, hogy kedves Európai Unió, nektek ehhez semmi közötök, ez a mi ügyünk, és hát ők pedig elégedettek a dolgokkal úgy, ahogy azok zajlanak jelen pillanatban. Tehát az Egyesült Királyság úgy gondolja, hogy mit minden rendben, minket ez meg rettentően zavar. Úgyhogy én azt javasolnám az elnökasszonynak, hogy először is foglalkozzunk behatóbban ezzel a problematikával, másodszorban pedig legyen egy meghallgatás, hogy tájékozódjunk, mit tudunk tenni, mit kell tennünk, hol van szükség új jogszabályokra, hát nem tudom, nem vagyok én szakértője ennek a témának, nem tudom a válaszokat, de hát a politikában azt szoktok mondani, hogy a tények szemügyre vételével kell kezdeni, ezt meg is tettük, is, hogyha nem tetszenek a tények, nem tetszik a valóság, akkor feltesszük a kérdést, hogy hogyan változtathatunk rajta. A Júri szakbizottságbeli kollégákkal együtt vizsgálhatnánk meg ezt a kérdést, hiszen ez egy borzasztóan bonyolult kérdés is. És persze segítő szándék el mindenkiben, de látnunk kell, hogy a másik oldal, az pedig a tagállam, minden bizonyal védekezni fog, nem ért egyet velünk, és majd mindenféle törvények mögé bújik el. És hát amikor a gyermekek jogairól van szó, nem csak Nagy-Britanniával van itt gond, hanem Németországgal is, Dániával is, sok-sok ilyen petíciót nyújtottak már be ott is, és amikor ilyen ügyekről van szó, a tagállam mindig azt mondja, hogy ez a mi illetékességünk, kedves Európai Unió, itt nektek nincs beleszólásotok, és a petíciós szakbizottság itt igencsak feszegeti a működésének a korlátait is. Én itt azt mondanám, hogy megérni szervezni egy meghallgatást, de mint ahogy mondtam, a jogi szakbizottságbeli kollégák részvételével is, hiszen csak így tudjuk ezt megoldani. Hiszen sajnálatos az is, hogyha a petíció benyújtói évről évre eljönnek ide hozzánk, és azt mondják, hogy hát kedves petíciós szakbizottság, szép és jó, hogy támogattok bennünket, de semmi nem változott. Ez engem borzasztóan zavar, hogy ez így van. Köszönjük, Péter! Kollégák, azt hiszem, olyan kérdés ez, amely a legnehezebbek közé tartozik. A gyermekekről van szó, az ő jövőjükről emberek szenvednek, emberi életekről, sorsokról van szó. Ez az egyik legnehezebb ügy, tehát amely jel a szakbizottságunk foglalkozik, és fontos, hogy nagyon körültekintően járjunk el hideg fejjel, de mégis érző szívvel a következő petíciónk következik. Eugene Lukjanenko Szojfertis itt van? Üdvözlöm, Boguslava Glazevska is itt van, ha jól látom. Asta Ignatevice is jelen van a testvére képviseletében, őt képviselve, és lesz egy videós prezentációnk is. Lukjánko Szojfertis úr kap szót. Köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok a petíciós bizottság tagjainak, hogy itt beszélhetek önök előtt. Zsidó vallás vagyok, orosz származású. Mindenek előtt az előbb is hogy a gyermekvédelemről volt szó, és hogy erre hogyan reagáltak a brit hatóságok. Most keresztúthoz érkeztünk. November 11-i petícióban, petícióval kapcsolatban olyan rendelkezés született, hogy tiltsák meg a tájékoztatást a fiával, az érintett fiával kapcsolatban, és a fiamat, aki zsidó vallású gyámságba adták egy angol családhoz. Én felkerestem egy ügyvédet, egyedülálló apaként neveltem a fiamat, és egy nagyon komoly figyelmeztetés szeretnénk megfogalmazni. Illetve nagyon súlyos figyelmeztetést kaptam, hogy ha jogi tanácshoz folyamodom, akkor el fog tűnni a gyermekem, ezzel fenyegettek meg egy ideiglenes intézkedést hozott a bíróság. Ez az ideiglenes intézkedésnek a dátuma október 16-a volt. A jelenlétemben a bíró tehát meghozta ezt az ideiglenes intézkedést, de gyakorlatilag az előtt még, mielőtt én megjelentem volna a bíróság előtt. Én egyedül neveltem a gyermekemet. Gentben évente több száz gyerek tűnik el. Én nagyon féltem a gyermekemet. Nézést kérek, de figyelmeztetni szeretném a bizottságot, hogyha bármi bántalom vagy baj éri a gyermekemet, akkor ebből Ebből nagy baj lesz. My child was a fiamat tehát kényszer, kényszer hatása alatt a nevelőszülőkhöz adták. Kilenc és fél éves volt, iskolába kezdett járni. Egyszer egy verekedésbe keveredett, és az én gyermekemet őrizetbe vették más gyerekeket, akik ugyanebben részletek nem. Ez egyetemen fai diszkrimináció volt. Támadást intézett egy palesz nevű szociális munkás az én vallásom és származásom ellen. Kétszer látta a gyermekemet, és azt állítja, hogy én rá akarom kényszeríteni a vallást, a gyermekemről, elviszem a zsinagógába, de hát ez a vallásunk. Nem engedik meg nekünk, hogy oroszul beszéljünk, pedig hát ez a családunk nyelve, a gyermekem két nyelvű. Azzal vádoltak meg engem, hogy rá kényszerítem ezt a nyelvet, mert az oroszt a gyermekemre. Hát ha egyszer velem él, és ebből nyelve, ezt a nyelvet beszéljük. Még egy indok a diszkriminációra. Most kérdezem én, hogy bűn az, hogyha oroszul beszélek a saját fiammal, mert ebben az esetben a, ezzel vádoltak meg. We have many, many more Uram, még nagyon sokan kívánnak ehhez a ponthoz hozzászólni, kérem, hogy kicsit gyorsabban még szeretném elmondani, hogy eh, ami velem történt, az nem eh, gyermekvédelmi intézkedés volt, ennek semmi köze gyermekek védelméhez. Ez egyértelmű nyílt diszkrimináció. Ezért arra kérem önöket, hogy ha tudnak, segítsenek nekem. Ugyanis megint eh, itt van ez a bíróság ideglenes intézkedés, amit visszadátumoztak, és azzal fenyegetnek engem, hogyha visszatérek a fiammal, akkor már repülőtéren le fognak tartóztatni. Ez egy nagyon komoly fenyegetés, és ezt mondták nekem, hogyha visszajön, visszatér a gyermekére, akkor le fogjuk tartóztatni önt őrizetbe vesszük, és a gyermekét nevelőszülőkhöz adjuk. Hát ez, ez micsoda? Megkérhez, kérem, hogy szálljanak időt arra, és vizsgálják meg alaposabban ezt a petíciót. Köszönöm a nyilatkozatát, ez nagyon fontos nyilatkozat volt. Jó lenne, hogyha nagyon sok időnk lenne, hogy ezt behatóan meg tudjuk vitatni. Önnel tudom, hogy ön is szenved, és a fia is szenved sok hasonló eset van, hanem is pontosan ugyanolyan, mint az öné. Most önnek is lesz lehetősége, arra, hogy meghallgassa a többieket, és majd a végén vonjuk le a következtetéseket ezzel a konkrét ügyel kapcsolatban is nincs bekapcsolva már az úr mikrofonja. Nem mikrofonban beszélőn, mondja az elnök asszony. Akik tudom, és teljes mértékben megértem önt, ön már rengeteget szenvedett, és ezért nagyon fel van háborodva, ez teljesen érthető. De most eh, menjünk tovább, hallgassuk meg a következő hozzászólót, Glazewska asszonyt. Most önnek szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! segítségért fordulok eh, önökhöz. Megfélemlített eh, családok és eh, nehéz helyzetben lévő gyermekek nevében az Európai Unióban élek lengyel vagyok. Nagy-Britanniában ez egy, egy szülőt letartóztattak, miután márciusban egy Európai Uniós fórumon felszólalt nem engedem, hogy befogják a számat, és önökhöz fordulok, segítséget kérek az én gyermekem és több ezer gyermek érdekében, akit a brit rendszer hiszen elvesz a szülőktől. Két éve küzdök azért, hogy visszakapjam a gyermekeimet. Lehet, hogy nagyon naív vagyok, nem gyermekek így jólétére vagy igazságosságra van szó, hanem egyszerűen az örökbefogadási számokat akarják eh, növelni. Itt pénzről is szó van, állami támogatásokról. Egyébként a szociális munkás megpróbált engem rávenni arra, hogy írjam alá az örökbe fogadási papírokat, pedig még akkor zajlott az eljárás. Azzal vádoltak, hogy szexuális abúzussal szenvedtek el a gyermekek, de az egész eljárás alatt a gyermekek soha nem mondtak ilyet. Lezárták az eljárást, és a szociális szolgálat újabb eljárást kezdeményezett, ilyen feltételezések alapján nem tartották tiszteletben az ártatlanság vélelmét. A szociális szolgálat azt mondja, hogy ők először mindenkit figyelmeztetnek, nos engem nem, és utána tájékoztatásnak, nos engem nem tájékoztattak, egyszer elvették a gyerekeimet, és erről csak véletlen szerűleg véletlenül szereztem tudomást. Állítólag az apa beleegyezett abba, hogy a gyámhatósághoz kerüljenek a gyermekek. A gyermekeket megfosztották az állampolgárságától, és nem beszéltem se az anyával, se a, az apával. Nem engedik őket a vas szombatonként a lengyel iskolába, vagy Isten tiszteletre egy fogvatartottnak a börtönben több joga van, ő megtartatja az identitását, a kultúráját, gyakorolhatja a vallását a börtönben. Miért ezek a gyermekek nevelő szülőknél vannak, éhesen, piszkosan, rosszul öltözve, éhezve élnek, és ezt eh, egyszerűen nem veszik figyelembe. A négy éves kislány eh, eh, folyamatosan antibiotikumot kell, hogy kapjon egy állandósuló fertőzés miatt. A gyámatosság, a szociális szolgálat nem tesz semmit. Katasztrofális pszichológiai következményekkel jár már mindaz, ahogy, ami történt ezzel a gyermekkel. Nagyon érzékeny a gyermek, az iskolából elmenekült, mert nem tudta megcsinálni a házi feladatát, elbújt, hogy ne kelljen visszamennie a nevelő családhoz. És most azt állítják, hogy nem akar velem találkozni. Mikor végre találkoztunk, azt mondta, hogy szeretne hozzám visszajönni, vágyódik utánam. Ez volt az utolsó alkalom, amikor láttam a fiamat. Utána megint elvették tőlem, pedig eh, sírt. Nagyon sírt, de azóta sem láttam. Egyébként a lányommal ugyanígy bántak. A gyermekjóléti szolgálat megakadályozza, hogy felvegyem a kapcsolatot a gyermekeimmel. Hét hónap telt el, amióta utoljára láttam a gyermekeimet. A bíróság az apához fűződő kapcsolatokat megengedte, de két évig erre sem került sor. A hosszú bíróság eljárás után a láthatási felügyeleti joggal kapcsolatban kérelmet nyújtottam be, és ezt Lengyelországban kívántam gyakorolni, de nem hagyták jóvá. A bíróság eljárás során sokszor megsértettek, megaláztak engem is és a gyermekeimet is. Például azt állították, hogy azok a ruhák, amikben a gyerekeket járattam, fekáliától bűzlöttek, vagy azt állították, hogy megmérgezem a gyermekeim él, ételét, vadállatnak is neveztek egyúttal. A bizottság szelektíven, tendenciósan értékeli ezeket a bizonyítékokat, a dokumentumokat, amelyeket a nép, a gyermekjóléti szolgálatok nyújtottak be a bíróságnak. Én számos beadványt nyújtottam be, kértem azt, hogy független szakértők döntsenek az ügyben, de visszautasították ezeket a beadványokat. Sokszor a bírósági tárgyásokon nem biztosítottak nekem tolmácsot. Az eljárási dokumentumokat sem fogla- fordították le a számomra. A bíróság bár úgy döntött, hogy meg kell, hogy kapjam az összes anyagot, de ez nem történt meg és ez vonatkozik azokra a dokumentumokra, anyagokra is, amelyek a gyermek egészségi állapotával függnek össze. Nagy-Britanniában média hetz kampány folyik a lengyelek ellen senki nem viseltetik megértéssel a lengyel kultúra, a lengyel kulturális örökség, a lengyel hagyományok iránt. Ezért eh, lehet ilyen könnyen megfélemlíteni a lengyel családokat, és eh, ezért lehet őket diszkriminálni. Nagyon sok a faj indítatású támadás lengyel családok ellen, és a gyermekek eh, gyermekeket nagyon sokszor elveszik a lengyel családoktól. Eleinte én nagyon naív voltam, küzdöttem, hittem az igazságosságban, gyűjtöttem a bizonyítékokat, fényképeket készítettem, konzultáltam családokat támogató szervezetekkel, találkoztam pszichológusokkal, de most már tudom, hogy itt nem igazságosságról szól ez a történet, nem tényekről, hanem egyszerűen arról van itt szó, hogy lehetetlenné tegyék ezeknek a szülőknek az életét, ellehetetlenítsék az életüket. A gyermekeknek pedig újra és újra azt súlykolják, amit gondolniuk és mondaniuk kell, megfélemlítik őket. Vannak állami tisztviselők, akiket, akikkel, akikben nekünk bíznunk kellene, de hát ők kárt okoznak a családoknak Nincs semmilyen ellenőrzés, senki nem ellenőrzi ezeket a tisztviselőket. Talán szörnyű dolgokat mondok, de a gyakorlatban a bírósági eljárás alapvetően egy olyan eljárás, ami nem bíróság előtt zajlik, hanem ezt a jóléti szolgálatok bonyolítják le gyakorlatilag. Ez az én személyes tragédiám, és köszönöm, hogyha megpróbálnak segíteni. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen, hogy ilyen bátor volt és megosztotta velünk ezt a szívszorító történetet. Asta út te következik. Kérem, hogy ragadja meg a szót. Köszönöm. A testvérem nevében fogom felolvasni az előadást. A litván hatóságok a személyi okmányaimtól megfosztottak, ezért a nővéremet fogom megkérni, vagy hugomat, hogy mutassa be a petíciós szakbizottság előtt az ügyemet. Litván állampolgárságú fiam 2007. január 11-én született. Elrabolták őt 2013. szeptemberében, a szolgálat elvitte őt, nem biztosítottak számunkra tolmácsot sem, amikor azt kértük. Az egyik szociális munkás emellett öm, nem volt regisztrálva. Nem szerepelt a nyilvántartásban. of September 2013 Összesen 614 gyermek nem kapott általános iskolai helyet az iskolák, iskolai helyek hiánya miatt. Ez történt a nevezett gyermekkel is. Mother and grandmother were assaulted and kidnapped. Az anyát és a nagymamát is 24 óráig fogva tartották a rendőrségen vádzat emeltek ellenük, hogy a hat erős rendőrt bántalmazták. Én csak azt kértem, hogy kapjam vissza a fiamat, nem volt okuk arra, hogy elrabolják tőlem. A litván bíróság döntés alapján mindig is az, az, az édesanyával élt a fiú. Szeptember 26-án, három nappal azután, hogy elraboltak a gyerekemet, fiamat államgondozásba vették. A bírósági tárgyalásról az anyát nem is értesítették. Azt mondták, hogy nincs is semmiféle bírósági tárgyalás. A szociális munkások nem vették figyelembe azt, hogy teljesen egészséges pszichiátriai szempontból az asszony, az édesanyja, az önkormányzat egy nevelő szülőt nevezett ki, és börtönnel, illetve bolondokházával fenyegették az édesanyját. Az apjának adták vissza a gyereket, aki egyébként fizikailag és szexuálisan is bántalmazta a gyereket. E, e, a biológiai édesapja nem gondoz megfelelően gyereket, akinek számos komoly betegsége van. Hamis dokumentumokkal vezette félre a brit hatóságokat az apa, annak ellenére, hogy egy érvényes litván bírósági döntés is az anya gondozásába adta a gyereket. Éppen ezért egy éve azután, hogy nevelőszülő, egy évig nevelőszülőknek volt a gyerek, majd az apjának adták vissza, az édesapjának a gyereket. A litván szervek egy büntetőeljárást kezdeményezett, Minden bizonyíték arra mutat, hogy az, ap, az édesapja a gyermeket bántalmazta, borzasztó bántalmaknak esett áldozattól. Egyébként az édesapa pszichológiairól készült pszichológiai szakvélemény is pszichopatának állítja be gyakorlatilag az apát. Amandas Barmanuskas az édesapa, aki akinél nagyon rossz hely van, a gyerek is azt kéri mindenkitől, hogy mentsék meg az apjától, de senki sem hallgatja meg a fiamat. Az anyával, édesanyjával akar érni a fiú, de minthogyha senki sem venné figyelembe azt, hogy a gyerek mit szeretne. A gyerek eh, pont, pontosan szembe menve azzal, amit a gyerek szeretne, ami gyerekkért, eh, egyszerűen megfosztották a gyereket a jogaitól, ráadásul az egészségét is veszélyeztetik azzal, eh, hogy eh, visszaták az apjának. Odroina Balkai Szkene, az édesanyja nem is beszélhetett arról a tragédiáról, eh, nem láthatta a gyermekét, annak ellenére, hogy ezt sem az édesanyja, sem a fiú nem akarta. A brit szervek éppen ezért a diszkriminációmentesség elvét közvetlenül megsértették, a nyelvi, etnikai és, ne, és nemzetiség alapján történő diszkrimináció elvét sértették. Az elnök asszony megszakítja a hozzászólást. Tudom, hogy hosszú beszéde készült, de kérem, hogy lassan fejezze be. Rendben, elnök asszony. Nagyon sok jogszabályt megsértettek, a gyermekjogai sérültek, egész családomat meghurcolták. Ráadásul, és ezt még fontosnak tartom elmondani, hogy a szerető édesanyjától elrabolták a gyereket, és egy alkoholista apához helyezték vissza a, brit hatóság dokumentumai is megerősítik e, ezt, hogy a nevelőapánál, nevelőszülőknél sem volt jó helyen. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, hogy meg kell önöket szakítanom, hiszen nagyon fontos kérdésekről van szó, de sajnos haladnom kell. Most az Európai Bizottságnak adnám meg a szót, hogy válaszoljon, reagáljon arra, amit az imént hallhattunk. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon figyelmesen meghallgattam a petíciók benyújtóit, és köszönöm szépen, hogy elfáradtak Brüsszelbe, és megosztották velünk a fájdalmas történeteiket. Sajnálattal hallom, hogy milyen szörnyű nehézségekkel küzdködnek. Rendkívül nehéz időszakon mennek keresztül mindannyian. a McNilla asszonynak is elmondtam, önöket sem akarnám untatni a, azzal, annak azzal a magyarázattal, hogy mi miért nem vagyunk kompetensek ebben az ügyben. Ehelyett azonban elmondanám azt, hogy a szociális szolgálat döntését meg lehet támadni. A bíróság ugyanis felülírhatja az előző döntést, hogyha megbizonyosodik a felől, hogy a gyermek és a szülők számára nem megfelelő döntés született. Jogorvoslattal lehet élni, az Egyesült Királyságban a Citizens Advice Bureau tud segíteni önöknek. Ahogyan az Egyesült Királyság szervei az általam korábban említett levélben kifejezése juttatták, a gyermekek jogairól szóló brit vonatkozó jogszabály szerint a helyi szerveknek először is lehetővé kell tenni a gyermek számára, hogy visszatérjen a gyermek a, a családjához, hogyha erre nincs lehetőség, akkor a gyermeket a szélesebb család valamely tagjánál kell elhelyezni, mielőtt egy idegenhez kerülne. Ez szolgálja leginkább a gyermek érdekét, hiszen olyas valakivel élhet, akit ismer, és a kulturális és nyelvi hátterét is figyelembe lehet így módon venni. Továbbra is szoros kapcsolatban leszünk a brit hatóságokkal az ügyek rendezése érdekében, és ez a szakbizottság, ha jól értem, azon gondolkodik, hogy az Egyesült Királyságban látogat tényfeltáró útra. Korábban is utaltam rá, hogy a márciusi petíciós szakbizottsági ülést követően milyen nyilvános konzultációt indítottunk el a tagállami gyermekvédelmi rendszerek vizsgálatára, valamint, és a FRA, a Fundamental Rights Agency folyamatosan jelen van a tagállamokban, szavatolva a gyermekek érdekeinek érvényesítését, amikor szülői felügyeleti kérdésekről van szó. A konzultáció eredményei közé fogjuk tenni, és utána ennek alapján, az eredmények alapján iránymutatásokat fogunk a jövő év elején megfogalmazni. Ez képezi majd a jogalapú megközelítés alapjait, amelyel remélhetőleg sikerül közös álláspontra helyezkedni abban a kérdésben, hogy hogyan lehet a gyermekek érdekeit a legjobban megvédeni. A meglévő struktúrákon túlmenően biztosítanunk kell azt, hogy azok működőképesek is legyenek, és valóban a, gyermekeik, a gyermekek érdekeit szolgáljuk. Emellett fontos a megfelelő szakértelem biztosítása és azok esetében, akik ezen a területen dolgoznak. Az Európai Bizottság E, ezen a területen nem régiben egy támogatási rendszert indított útjára. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mindenek előtt a gyermek érdekét kell szem előtt tartani. Lukjenenko úrhoz is fordulok. Fontos, hogy a gyermek véleményét is meghallgassák olyan ügyekben, amikor az ő életét érintő döntés születik. Köszönöm. I have a very short speaking list. I only... Nagyon rövid a felszólalók listája. Száki úr. Csáki úr van a listán, öni a szó Thank you very much, Madam Chairperson. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. Úgy látom először is, hogy nem csak egy, kettő, három ilyen ügyünk van, hanem sok ilyen ügy van, Tartok tőle, hogy ez egy rendszer szintű probléma. Én tehát azt javasolnám a szakbizottság felé és az Európai Bizottság felé is, hogy talán tájékoztatni kellene, kellene Timmermans urat és az, egész Európai Bizottságot erről a problémáról. Itt súlyos gondok vannak. El, másodszorban talán érdemes lenne megkérdezni az Európai Ombudsmant hogy tudnak-e az ilyen esetekről, szereztek-e tudomást ilyesmiről, és talán őket is be kellene vonni az eszmecserébe arról, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Harmadsorban pedig kérjük meg az Európai Bizottságot, hogy készítsen elemzést, arról, hogyan tudunk rendszer szintű közös lépéseket tenni a probléma megoldására. Létrehozhatnánk például új európai jogszabályt, vagy pedig egy új rendszert amely a gyermekek jogainak védelmére irányul. Hogyha a vitát ugyanebben a formában folytatjuk, akkor a jövőben szintén egyéni esetekkel kell foglalkoznunk, úgy gondolom, tehát rendszer szintű megoldást kell találni. Köszönöm. Köszönjük. Hát nem tudom, hogy hogyan is zárhatnám le ezt a vitát. Járjunk el a következőképpen. Nyitva tartjuk ezeket a petíciókat, ez, erre mindenképpen szükség van. Tüzetesen meg kell vizsgálnunk ezeket az eseteket és ezt a témát. Aztán a titkárságot meg kell bíznunk, hogy dolgozzon együtt a, az érintett szakbizottságokkal, hogy megnézzük, hogy itt valóban mit tehetünk. A Gyúr és a Libe szakbizottság, ha jól emlékszem, a határokon átnyúló szülői felügyeleti problémákra vonatkozólag egy jelentést készít. Azt hiszem, ez nem sokára elkészül. Mit tehetünk? Hát a titkárságot megkérhetjük, hogy e két szakbizottsággal vegye fel a kapcsolatot, és kérje meg őket, hogy ők hívjanak meg bennünket, annak alapján, hogy ma mit hallhattunk, milyen esetekkel szembesültünk és tekintettel az Európai Bizottság konklúziójára és iránymutatására is. Én ezt javasolnám. Emellett ma már eldöntöttük azt is, hogy Timmermans urat meghívjuk a szakbizottságunkba, Timmermans alelnök urat. Ezt is a napirendre, ezt a témát is a napirendre tűzhetnénk az ő látogatása alkalmával. Azt hiszem, így tudunk előbbre jutni ebben a kérdésben. Ezt tudjuk tenni. Továbbá, az sem elfogadható, persze, hogy egy európai állampolgárt, aki a petíciós benyújtásának jogával él, azt megfenyegessék. Ennek semmilyen körülmények között nem szabad megtörténnie levelet címezhetnénk a brit szerveknek ezzel kapcsolatosan is, és aztán következne a többi, többi lépés, Zanoka asszony. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok. Én is azt kértem volna, hogy legyen egy levél. De ugye elhangzott a tényfeltáró út lehetősége is, mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Hát erről a koordinátoroknak kell dönteniük, mondja az elnök. Nagyon szűk mozgásterünk van, mert rengeteg ilyen utat kell szerveznünk, de azt hiszem, hogyha a Gyuri és a Libe szakbizottsággal sikerül együttműködnünk szorosan, azt hiszem ez lenne a legfontosabb és a legfontosabb lépés összességében, hogy a érdemi megoldást találjunk. És hogyha Timmermans úr eljön, más dolgokról is beszélnünk kell vele, akkor ez is a prioritások között szerepelne, hiszen ő az Európai Bizottság alelnöke, ezzel foglalkozni kell, és ennek, ezeknek a visszaéléseknek mm, véget kell vetni. Az egyik kolléga elmondta, harmadik országokból érkeznek híradások ilyen történetekről, de ilyesminek Európában nincs helye. Egyetért mindenki a javaslattal, Mici asszony? Kull komplejnt li smajna l-lum u importanti. Pero na... Minden panasz, amit ma itt hallottunk, rendkívül fontos természetesen. De amikor gyermekekről beszélünk, akkor nem lehet várni, nem lehet várni arra, hogy majd történik valami, nem várhatunk arra, hogy majd szervezünk egy találkozót egy biztossal. Lenne egy javaslatom. Minden probléma ellenére, amivel szembesülünk, ez egy nagyon fontos ügy kapcsán, és nyilvánvalóan én is látom, hogy nagyon nagy nehézségekbe ütközik ez a szakbizottság, de ami, ez a probléma, amiről most beszéltünk, ez, ez nem várhat. Minden nap egy új nap szenvedést jelent a gyermekek, a szülők, más családtagok számára. Ezért azt szeretném javasolni, hogy talán létrehozhatnánk egy albizottságot, amely kizárólag gyermekeket érintő kérdésekkel foglalkozna. Olyan kérdésekkel, amelyek valóban rendkívül fontosak, és amelyek nem tűrik a halasztást Szerintem ez egy érvényes jó javaslat, talán mások is tettek már ilyen javaslatot. Ez azt jelenteni, hogy ezekkel a problémákkal minden egyes nap foglalkoznánk. Ez nem, itt nem környezetről vagy zajártalomról van szó, persze ezek is fontos dolgok, de hát itt gyermekekről van szó, és itt nem lehet várni. Igen, ahogyan ő is elmondta, minden nap, amit a gyermekek szüleiktől távol töltenek, számít a fejlődésükben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a mi bizottságunk foglalkozik ezzel az ügyel, akiket elszakítanak a szülőktől. Azt hiszem, hogy egyetértettünk abban, hogy felgyorsított külön eljárást fogunk alkalmazni. Most pedig Vélend úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony még ügyvéd eh, tevékenységet folytató időszakban, amikor aktív ügyvéd eh, voltam, eh, sokszor szembesültem családjogi vitákkal és gyermekekkel kapcsolatban nagyon nehéz a kompromisszumot megtalálni, és magasra csapnak az érzelmek, de nem szabad magunkat elgaloppírozni sem. A gyermekekkel való bánásmód tagállami hatáskör csak két kapunk van itt az EU-ban. Az egyik, ahol van európai jogszabály, olyan esetekre vonatkozik, hogyha bizonyítani lehet azt, hogy valaki azért szenved el hátrányos megkülönböztetést, mert más az állampolgársága, mint azért az országé, ahol, ahol a dolgok lejátszódnak, tehát ez itt az uniós ország nyilvánvalóan. És a másrészt pedig, ha egyértelműen emberi jogi szabályok sérülnek. Szerintem sokkal célrevezetőbb lenne, hogyha a Strasburgi Emberjogi Bíróságnál indulna egy ilyen fast track, egy gyorsított eljárás, ugyanis gyermekekkel kapcsolatban minden nap új tények születnek. Itt a gyermek eh, jólét eh, szempontjai kell, hogy előtérbe kerüljenek. A eh, tagállamokkal kapcsolatos szülői felügyeleti joga kapcsolatban nincs európai jogszabály, ezügyben nem vagyunk kompetensek, nincs hatáskörünk, akkor is a szívünk szagad, nagyon is együtt érzünk önökkel. Most egy új jogalkotási ciklus elején nem szabad azért elgalopírozni magunkat. Beszéltünk Timmermans úrral, bár ő is látja a korlátokat, annak a határait, amit mi megtehetünk, egy teljesen normális, bár ez most szörnyen hangzik, e, esetekben Nincs olyan tagállam, ahol minden külön váltan élő szülő minden esetben teljesen egyetért a róluk döntő bírósági döntésekkel. Köszönöm. Más úgy látom nem kíván hozzászólni, akkor megpróbálom megismételni a, azt, ami elhangzott. Mi a titkárság megkeressük a többi illetékes szakbizottságot, és megnézzük, hogy a Brüsszel 2 rendeletek, különböző jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban mi is a helyzet. Azután meghívjuk Timmermans urat, mert ezt az ügyet vele meg kell vitatni. A Juri és a Libe már szintén kérték, hogy szülessen egy tanulmány határon átnyúló gyermekekkel kapcsolatos szülői felügyeleti jog, vagy gyermek elrablási ügyekben. Megkeressük az Egyesült Királyság hatóságait, és nyilvánvaló soha nem e, szabad fenyegetni szülőket, ha ezek a petíciós jogukat e, akarják gyakorolni. Egyetért mindenki? Jó? Akkor ezt jóvá hagytuk, és rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Kiria Janopoulos Konstantinos a következő petens. Hol, hol van Janopoulos úr? Üdvözöljük, és öné a szó. Good evening. Eh, this petition is about... Jó estét! A gyermekelhelyezési jog megsértéséről van szó. Két tagállami hatóság is megsértette ezen jogokat. Cipruson éltek eh, gyermekeim. 2010-ben az anyjuk elrabolta őket. Ahogy majd elmagyarázom, brit hatóságok segítségével tette mindezt. Az Egyesült Arab Emirátusok ba vitt az anya őket Ciprus nélkül, ciprusi hatóságok segítségé nélkül ez nem sikerülhetett volna. A gyerekekkel azóta nincs közvetlen kapcsolatom. Görög állampolgárok, Görögországban van az állandóak címük, az édesanyjuk magyar, brit útlevéllel rendelkezik. After the children. Aztán a gyerekek is kaphattak brit útlevelet ez nem tudta volna elragadni a gyerekeket, hogyha a brit hatóságok nem segítették volna az, az agyát ebben. Például nem kaptak volna útlevelet, ha nem tudtak volna, tudták, hogy Görögországban kizárólagos nemzetközi hatáskörre bír ilyen ügyekben. Ugyanakkor az mögött a londoni külügyminisztériumban úgy döntöttek, hogy bírek, jogászok, ügyvédek, tanúk nélkül majd eldöntik, hogy melyik szülőhöz kerüljenek a gyerekek. Hol élnek majd a gyerekek, és hogyan nőnek fel. Tudták jól? hogy nem láthatom őket újra. Az Egyesült eh, Arab Emirátusokban elérte, hogy eh, ne látogathassam, láthassam a gyerekeket, ők sem jöhetnek hozzám, a láthatási jogomat nem gyakorolhatom. Semmi közük az Egyesült Arab Emirátusokhoz, az anya ott dolgozik, de a brit hatóságok később elismerték a hibájukat, kértem, hogy vonják vissza az útleveleket, hiszen akkor el kell majd hagyniuk az országot. Azt válaszolták erre, hogy hogy azt mondták, nem az ő hibájuk, nem neki kell ellenőrizni, minden rendben van a gyerekekkel. Ez, ez, ez egy vicc. Az Európai Unió egy a Ciprus, ciprusi hatóságok is valamiért értékes módon a letartóztatás parancsot felfüggesztették, hatályon kívül helyezték az anyával szembeni letartóztatási parancsot. Az Eurojustot így nem lehetett csak úgy aktiválni, a nemzetközi elfogadási parancsot csak így lehet életbe Amikor az anya tudomást szerzett erről, 24 órán belül felfüggesztették, és aztán nem sikerült eredményre jutnom. Úgy Furcsának hangzik ez talán egyesek számára, de ez gyakran Cipruson minden hónapban előfordulsak a nemzetközi pár, így lehet a gyerekeket, ez az egyetlen módja annak, hogy a gyerekeket visszahozzuk, visszaszerezzük. Mondanék egy pár szót most magáról az esetről. Az Hágai Egyezménynek nem aláírója az Egyesült Arab Emirátus, így tehát eh, ennek keretében nem tudok eljárni. Az uniós jogszabályok vonatkoznak erre az ügyre, annak ellenére, hogy az Európai eh, Bizottság eh, elismerte a Ciprus elleni panaszomban, szeptember 29-én küldtem el a titkárságnak a válaszomat, ebben is benne volt eh, ez a levelezésem, az Európai Bizottsággal folytatott levelezésemet. A görög eh, családjogi bíróság úgy döntött, hogy kizárólagos nemzetközi joghatósággal bírnak. A brit igazságügyminisztérium elismerte, hogy az említett uniós rendelet alá tartozik ez az ügy, a brit és az arab emirátusi jogszabályok tekintetében a családi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó eljárása indult, és hát ez az interneten is elérhető. Hogyha lejjebb lapoznak a menüben, akkor láthatják, hogy az én ügyem is sem megjelenik itt, és az a levél, amit én küldtem, az majdnem szóra megegyezik azzal, amit önöknek küldtem az önök petíciós bizottságának egy hét időeltéréssel. Tehát annak ellenére, hogy a brit igazságügyminiszter eh, elismerte, hogy a vonatkozó uniós rendelet alá tartozik az ügy, az Európai Bizottság azon az ásponton van, hogy nem az uniós jogszabályokhoz tartozik az útlevélügy. De nem az útlevélről van itt szó, hanem arról, han, Édesapaként jogom van eldönteni, hogy a gyerekek hol lakjanak, vagy beleszólásom van a gyerekek lakóhelyének eldöntésébe. A brit hatóságok út, ö, útlevelet adtak az anyának, és gyakorlatilag így ők tették lehetővé, hogy a tagállamból elvigye őket egy harmadik országba, messzire attól, eh, ahol, ameddig az uniós jog eh, karja elér. If you were talking before about the best, the best interest of the children. A gyerekek érdekeit kell szem előtt tartani, mindig erről beszélünk. Uh, egy hosszú dokumentumot készített az Európai eh, Bíróság alelnöke, és ebben a tanulmányában és utol a 2010 C400-as bírósági rend, eh, határozatra, ítéletre, a 60-as bekezdésben utal arra, hogy az említett 2003 per 2021-es rendelet preambulumának 33-as bekezdéséből nyilvánvaló, hogy nem lehet ezt a rendeletet úgy értelmezni, hogy azzal a gyerek alapvető jogait figyelmen kívül hagyják, hiszen a gyermek érdekeit a gyermek alap jogainak tiszteletben tartása szolgálja legjobban. Tehát a brit és a ciprusi hatóságok is tevőleges szerepet játszottak ebben a folyamatban, ők ugyanis úgy döntöttek, hogy a gyerek érdekeit ő, ők tudják, ismerik a legjobban. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük, hogy ilyen pontosan fogalmazott, és köszönjük a diákat is, amelyek nagyon megkönnyítették a, azt, hogy megértsük a történetét. Megadom azonnal a szót a bizottságnak. Claire Ányász Márnyé van itt a teremben. Ne. Merci, Madame la Présidente, euh, de nous... Köszönöm, elnök asszony, hogy megkaptam a szót. A panaszos helyzete valóban különösen aggasztó. Nyilván ők is hallhatták és átérzik a helyzet sőtességet. Az Európai Bizottság nagy odafigyeléssel vizsgálta a panaszos dokumentációját, meghallgattuk személyesen is, többször is kettőször, pontosabban kettőször is találkoztunk, és a eh, palacos itt beszámolt a helyzetéről. Látjuk, értjük, hogy eh, gyermekeitől megfosztva milyen szenvedésnek van kitéve. A brit és a ciprusi hatóságok eljárását is megvizsgáltuk, és arra következtetésre jutottunk, hogy az uniós jog megsértése miatt a tagállamok a személyi jogsértési eljárás nem tudunk indítani. Mit tehetünk akkor? annak érdekében, hogy a panaszosnak segítsünk abban, hogy újra kapcsolatot teremtsen gyermekével, újra láthassa őket. Nos, az igazi nehézséget az okozza, hogy gyermekei az unión kívül egy harmadik országban, az Egyesült Arab Emirátusban élnek, laknak. És emiatt az Európai Bizottságnak egy harmadik országgal szemben nyilván nincs semmiféle hatásköre. Ha egy kicsit hátrébb lépünk és általánosságban vizsgáljuk az ügyet, akkor a családjog együttműködés megerősítésén dolgozik eh, az Európai Unió. A multilaterális, tehát több oldalú jogi eszközök lehetővé teszik ezt. Gondolok itt az 1980-as egyezményre, amely a gyermek jövőnek védelméről szól, illetve ezen kívül eh, konkrét eh, programok eh, is indultak. Sajnálatos mondani, az Egyesült Arab Emirátusok ezekben nem vesz részt. Ma is hallhattuk újra, hogy a panaszos hangsúlyozta, hogy a görög szervek egyoldalúan döntöttek a gyermek elhelyezéséről tulajdonképpen. A a konkrét helyzet javításának az e- egyik lehetősége talán az, hogyha diplomáciai segítséget kér annak érdekében, hogy a jelenlegi padhelyzetről elmozdulhasson, és így újra láthassa a gyermekeit. Köszönöm. Moi, je, veux, je vous remercie. Nem, mi köszönjük önnek. Most pedig megadom a szót a kollégáknak, ki szeretne hozzászólni. Eleonora Evi az első parancsolja. Grazie. Ehm, Köszönöm, elnök asszony. Azok az esetek, amelyekről ma délután itt beszélgettünk, nagyon súlyosak, és nagyon nehezen megoldhatóak. Úgy gondolom, ami talán a legegyértelműbbé vált, az eszmecseret során, az az, hogy mindenképpen ezeket a joghézagokat be kell zárnunk. Európa keveset tud tenni, kicsi a mozgás tere, de ez nem elég jó válasz. Nem fogadhatjuk el azt, hogy ilyen esetek történnek, és ezek miatt az emberek élete, megsemmisül, igazgatási döntések egyszerűen tönkre tesznek embereket, szülőket és gyermekeket, akiknek a jogait lábbal tiporják. Nekem az a véleményem, hogy itt valóban nagyon alapos vizsgálódásra van szükség, tanulmányok kat kell készíteni, meghallgatós, meghallgatásra van szükség, talán különleges eh, albizottságot, vizsgálóbizottságot kell létrehozni. Ennek a témának nagyon eh, sok eh, szegmense van, nagyon sokrétű kérdéskör, és nyilvánvalóan azt is figyelembe kell venni, hogy az illetékes, ugye, kiskorú gyermekek ügyeivel foglalkozó hivatalban egy munkatárs dolgozik. Hát ez nem, ez, ez nyilvánvalóan nem elég sem a pszichológiai sem az egyéb problémák megoldását ilyen kis létszámú gyermek ügyekkel foglalkozó irodák nem tudják megoldani. A Brüsszel 2 rendelettel is foglalkoznunk kell, azt hiszem erre vonatkozóan elég információnk van, és elég az információ ahhoz is, hogy nyitva tartsuk a petíciót, és ö, sort kerítsünk a nyilvános konzultációkra. Az is nyilvánvaló, hogy a rendeletet sokszor nem alkalmazzák, vagy nem alkalmazzák megfelelően. Ez már persze jogi kérdés. Ezt, ezt is tudomásul kell vennünk. Köszönöm. Viland úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Hát először is valóban vannak olyan esetek, amelyek ezekkel nem is tudunk szinte mit kezdeni, ezek szinte kezelhetetlen, vagy nagyon nehezen kezelhető ügyek. Egészen konkrétan a bizottsághoz fordulnék egy kérdéssel. A kis kettő általán felül kellene vizsgálni. Ha meg akarjuk akadályozni a visszaéléseket, akkor meg kell fogalmazni egy elvárás, vagy legalább, vagy lehet, hogy kötelező vállalást kell előírni a tagállamoknak. Ugyanis valóban két aláírásra van szükség egy útlevél kiállításához. És hogyha az egyik szülő megtagadja az aláírást, akkor helyette egy bíró is aláírhatja lehet, hogy mondjuk valaki megbetegedik, és az egyik szülő ezért nem tudja aláírását adni, és ilyen esetekben ez helyettesíthető egy bíró aláírásával. A következő dolog, nagyon komolyan meg kell próbálnunk, talán a Brüsszel 2 igénybevételével is, hogy a tagállamok egy, egyezzenek meg abban, hogy a gyermek elrablási ügyek kapcsán gyorsabban állítsanak ki európai elfogató parancsot hogyha gyermekeket olyan országba visznek, amelyel nincs átadási egyezmény, nem akarom azt mondani, hogy most itt az arab emirátusra sokra gondolok, de hát vannak ilyen országok, és tehát olyan országok, amelyek nem csatlakoznak ilyen nemzetközi egyezményekhez, ezek állam, általában olyan országok, amelyekről nem tételezhetjük fel, hogy az ember ott egész hosszú életét biztonságban leélheti. És hogyha vissza akar élni, aki a civilizált világban, akkor egy elfogadó parancs várja ezért azt hiszem, hogy ez egy olyan eset, eh, ahol a petíció benyújtója, eh, meg Guinness asszony munkájára hivatkozhatnak, meg Guinness asszony eh, az Európai Parlamentben a gyermekrablás ügyekért felelős irodát vezeti, vagy kis diplomáciai erőfeszítéssel talán lehet változást elérni. És szeretném bejelenteni, elnök asszony, hogy az ülés után nem hivatalos javaslatot fogok tenni, ezzel is szeretnék hozzájárulni a megoldáshoz. Nagyon köszönöm, ez nagyon hasznos lesz. Mondhatok én is valamit? elnök asszony. Még egy kollégának tudom megadni a szót, és utána adok önnek szót. Ez a szokványos eljárás. Ezzel egyetért. Kuneva asszony, akkor öné a szó, parancsoljon. Köszönöm. Egy javaslatot szeretnék én is tenni. Janopoulos úr petíciójával kapcsolatban. Szerintem is nyitva kell, hogy maradjon ez a petíció, és eh, talán még egyszer kell foglalkoznunk majd ezzel a kérdéssel a tervezett meghallgatás kapcsán is. Köszönöm. Remek. Akkor most örömmel visszaadom önnek a szót, Janupolos úr. Köszönöm. Először is a nemzetközi európai elfogadó parancsot végre lehet hajtani, a e, Eurojust e, közreműködésével. A Eurojust e, mandátuma kiterjed a olyan országokra is, amelyek nem EU tagállamok. A Eurojust-tal fel lehet venni a kapcsolatot. A Eurojust csak akkor indíthat el nyomozást, hogyha ezt egy tagállam kéri. A görög ügyészek magas szinten sem indíthatnak eljárást, mert a locus delicti nem Görögországban van. És hogyha Ciprus elutasítja, ha a 2011-ben e, kiadott e, nemzetközi elfogadó parancs végrehajtását, hát ez, ez botrányos. Az Egyesült Királyságbeli e, útlevél egy útlevelet csak egy szülő írta alá, most én nem mehetek egy görög bírósághoz egy e, ilyen útlevéllel, és e, brit bírósághoz sem mehetek, mert a gyerekek nem az Egyesült Királyságban vannak. Tehát e, semmilyen polgári eljárást nem kezdeményezhetek, hogy érvénytelenítsék az útlevelet. Az Egyesült Királyságban a brit hatóságok tudják ezt megtenni, de akkor utána arra kényszerítenék a gyerekeket, hogy hagyják el az országot, hiszen útlevél nélkül nem maradhatnak ott A második petíció, az én petícióm többek szerint, itt most Ciprus elleni, én amikor ideglenes intézkedés meghozatára kértem a, a bíróságot, ezt is sokan támadták. De a hatóságok nem ismerik fel, hogy a rendelet vonatkozik erre az esetre, hogy Görögországnak kizárólagos joghatósága van, és nem fogadják el a gyermekrablás definícióját, ahogyan ezt a rendelet is tartalmazza. Pedig hát ezekről van szó a petícióban. Nagyon köszönöm. Most kicsit ezt összefoglaljuk, és még nagyon-nagyon sok nyitott kérdésünk van. Egy lehetséges továbblépés az lenne, hogy a ciprusi és a brit hatóságoknak küldünk egy levelet az elfogató parancsról, a Braspusze 2 rendelet alkalmazásáról, helyzetről tájékoztatást adnánk. És így, mint az előző ügyben felkérjük a titkárságot, hogy tovább vizsgálódjon a továbblépés lehetősége ügyében. Itt a Juri Libe ülés és a meghallgatás kérdését, kérdését mindenképpen tovább fogjuk vinni, és tehát nyitva marad a petíció. Azt elfogadják, remek. Most Klaus Zinszer úr, itt van a következő ügy előadója. Örömmel megadom önnek a szót, de kérem, hogy ha lehet, nagyon pontosan és tömören fogalmazzon, mert egyre kevesebb az idő. 9, 2013, Klaus Zinser. A 12-29-es petícióról van szó. Körülbelül 5 perc lesz szükségem. Először is a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt szeretném idézni. Az egyik vagy mindkét szülőtől elválasztott gyermek számára lehetővé kell tenni, hogy rendszeresen kapcsolatot tarthasson mindkét szülővel, ha csak nem ellentétes ez a gyermek érdekeivel. Továbbá, az a gyermek, akinek két különböző országban található a szülője, az ő számára lehetővé kell tenni, hogy rendszeresen, közvetlenül kapcsolatot tudjon fenntartani mindkét szülővel. Két dokumentumot szeretnék átadni a szakbizottság elnökének és az Európai Bizottságnak. Az az egyik dokumentum, ez egy máltai bírósági határozat, amely kimondja, hogy 2012. márciusától fogva kell végrehajtani a határozat tartalmát. Ez a második dokumentum. 2012. május 1-én kértem azt, hogy az előző dokumentumot egészítsék ki bizonyos rendelkezésekkel. Egy administratív eljárásra került sor, és végül az egyik bírósági meghallgatás alkalmával, amikor arra kérdeztem rá, hogy az előző dokumentumot végrehajtják-e, a válasz az volt, hogy nekem kell erről gondoskodnom. Utána az ügyvédem révén küldtem egy levelet, Végül itt található a hármas dokumentum is. 2013 áprilisában egy határozatot kaptam az Egyesült Királyság bíróságától, miszerint az édesapának, azaz nekem, nem szabad a gyermekemmel kapcsolatba lépni. Az Egyesült Királyságban az adófizető polgárok fizették meg a hatalmas jogi költségeket az édesanyja költségeit fedezve, és semmiféle segítséget nem kapott az édesapa végül. Szeretném kérni, illetve kértem, hogy 2010-es és 2013-as ombudsmanhoz benyújtott kérvényeimmel foglalkozzanak. A kérdésem továbbá az Európai Bizottság felé az, hogy a gyermekek érdekeit szolgálva felvették a kapcsolatot az Egyesült Királyság vonatkozó hatóságaival. 2009 óta, amióta a gyermekem az Egyesült Királyságba került, nem tudtam kapcsolatba lépni vele. Köszönöm. four ombudsman's investigations would find findings in my favour, two parliamentary against Nos, a londoni gyerekvédelmi szolgálata szemben kellett eljárást indítanunk, és a rendszer hibájára mutat ez rá. A Multiple Agency Assistance Request az a folyamat, amely segíti a, azokat a szülőket, akik ilyen helyzetbe kerültek. Ez jól mutatja, hogy Gyakran előfordul az, hogy mindenféle igazi bizonyíték nélkül a gyermeket mások gondozásába helyezik, és gyakran visszafordítatlan károkat okoznak ezzel. ezzel. Karamudo, aki a, elmondta, hogy az Egyesült Királyság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 azt kérem az önök szakbizottságtól, hogy egy tényfeltáró vizsgálatot indítsanak a, a brit családjogi bíróságokkal szemben, hiszen úgy érzem, hogy rendszerszerű hiba van nemzeti, regionális és helyi szinten is. Köszönöm, most pedig az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Joanna Szerdinska, hogyha jól tudom. Igen, köszönöm, elnök asszony. Uh, I would also like to thank... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy szót kaptam, és elmondhatom, hogy mi a bizottság álláspontja. Szeretnék megjegyzést főzni a Brüsszel 2 rendelethez és a szóban forgó esethez is. Először is, ami magát a petíciót illeti, úgy tűnik a számunkra, hogy a petíció benyújtója két ügyet vet fel. Az egyik az, hogy a 2011-es Máltai Bírósági Határozatot nem hajtják végre, illetőleg az Egyesült Királyság bíróságainak joghatósága a szülői felügyelettel kapcsolatos kérdésekben. A legutóbbi ülésünk alkalmával beszéltünk erről a petícióról, és mivel közvetlenül a bírósághoz is érkezett egy levél erről, és megérkeztek hozzánk a dokumentumok is, meg tudtuk azokat vizsgálni, és a rendelkezésre álló iratokból úgy tűnik, hogy a máltai bírósági határozat eljutott az Egyesült Királyságba, az Egyesült Királyság beri bíróság, illetékes bíróság döntésében felszólítja a petíció benyújtóját, hogy nyújtson be kérelmet, megfelelő kérelmet a határozat végrehajtására vonatkozólag, azt kérve, A végrehajtást felfüggesztették, és a bíróság megállapította, hogy az édesapa nem nyújtott be kérelmet arra vonatkozóan, hogyan szeretné a határozatot átültetni a gyakorlatba. Végül a joghatóság kérdése, amely szintén felmerül a petíció benyújtója által el, hozzánk eljutatott dokumentumokból. Megvizsgáltuk a Brüsszel 2 rendelet vonatkozó rendeleteit, rendelkezéseit. A petíció benyújtója érthető módon elmondta, hogy nem szeretné, hogy további stressz hatásoknak tegye ki gyermekét, ezért nem kérte azt, hogy a gyermek térjen vissza. Hosszas, egy hosszú időszak után Ismét az Egyesült Királysághoz került a joghatóság, az Egyesült Királyságbeli Bírósághoz. Elkezdődött egy újabb eljárás, Mindezek tükrében nem tudtuk megállapítani azt, hogy az Európai Uniós jogszabályok sérültek volna. Most a brit bíróságnak kell döntenie a láthatással kapcsolatos joggyakorlásáról. Tehát immáron a brit bíróság kezében van a döntés. Ez valószínűleg nem segít a petíció benyújtójának abban, hogy újra felvegye a kapcsolatot gyermekével, és azt gondoljuk, hogy a bírósággal és a helyi szociális szolgálattal való együttműködés, szoros együttműködés is talán pozitív hatással lehet az ügyre. Ezt a tanácsot adnánk a petíció benyújtójának. Mindenféle nemzeti szintű jogorvoslati lehetőséggel élhet, hogyha nem elégedett az eddigi döntésekkel. Biztosan emlékeznek rá néhányan az előző ülésről, márciusban, hogy elmondtuk, hogy a Brüsszel 2A rendelet felülvizsgálatát is fontolgatjuk. Szeretném elmondani, hogy hogy is áll a helyzet ezzel kapcsolatban. A felülvizsgálati eljárás első lépéseként elfogadtunk egy jelentést ez év áprilisában ez a jelentés. A rendelet hatája alá első összes kérdéssel foglalkozik, többek között um, a láthatással kapcsolatos jogokkal is. Ami a végrehajtást illeti, ami szintén releváns a petíció benyújtója szempontjából, az Európai Bizottság jelentésében kihangsúlyozta, hogy tulajdonképpen még mindig vannak akadályai a rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során, és kihangsúlyoztuk azt is, hogy a rendelet betartatása a tagállami kompetenciák közé tartozik, éppen ezért a végrehajtás eszközei tagállamonként változóak. Ez azt eredményezi, hogy a szülők általában nagyon nagy akadályokba ütköznek, főként a végrehajtás utolsó szakaszában. Az Európai Bizottság továbbá nyilvános konzultációt tartott a nyár során. Jelen pillanatban vizsgáljuk a beérkezett válaszokat, kb. 200 válasz érkezett, aminek nagyon örülünk, és örülünk a tartalmi, érdemi válaszoknak is, hiszen számos szülő tájékoztatott bennünket a rendelet végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdésekről. Most tehát értékeljük a továbbiakban a meglévő szabályokat, a szabályok polgárokra gyakorolt hatását, és egy javaslatot szeretnénk elkészíteni 2015 során a rendelet felővizsgálatára vonatkozóan. Már most el tudom mondani azt, hogy a petícióban felmerülő legtöbb kérdést valószínűleg tisztázni fogja a rendelet módosítása. Köszönöm. Elnök, hát mindez nagyon jó tudni. Köszönöm szépen, hogy tájékoztatott bennünket erről a nagyon fontos kérdésről. Most megnyitom a vitát. Egyetlen egy képviselő jelentkezett, és le is zárnám a listát Villándor felszólalása után, mert az ülés vége előtt egy nagyon fontos kérdést még meg kell oldanunk. Öné a szó, Villándor. Először is egy kérdésem lenne az Európai Bizottság képviselőjehez. Legutóbb feltettem a kérdést, hogy Mennyiben sikerült az érintett tagállammal felvenni eddig a kapcsolatot, és hogy kaptak-e választ az Egyesült Királyságtól ebben az ügyben? Vagy nem is kértek ilyet? Azt hiszem, igen gyorsan meg lehet válaszolni ezt a kérdést, megadom a szót ismét a bizottságnak. Köszönöm. A végrehajtásról szóló jelentés előkészítéseképpen és az értékelés elő, elkészítése közben minden tagállamtól 28 jelentést kaptunk összesen, tehát tagállamonként egyet. Ezek mind-mind alapját képezik majd a részletes tanulmány elkészítésének, és az Egyesült Királyság, de általában véve a végrehajtással kapcsolatos kérdések is mind-mind szerepelnek majd a végleges tanulmányban. Elnök, nagyszerű. Vélent képviselő? Ez csak az első kérdésem volt, még nem fejeztem be, tehát ha megállapíthatom, akkor nem a válasz, a tagállammal nem vették fel a kapcsolatot ebben az esetben. Emlékeztetnék arra, hogy amikor a német ügyekről volt szó, hasonló ügyekről, akkor itt volt a Német Szövetségi Kormány képviselője, aki nyilatkozott ezekben az ügyekben. Úgyhogy kicsit csodálkozom, én nem azt várom az, ezeken az üléseken, hogy most itt bemutassák az ügyet, és utána az Európai Bizottság elmondja, hogy nagyon sajnálja, hogy nem tud segíteni, és köszönjük szépen, hogy a ö, empirikusan hozzájárultak a ö, jogszabályok felülvizsgálatához. Ez nem elég. Ebből az esetből világosan kiderül, hogy az írásos, az eset írásos bemutatása nem megfelelő, és hogy az Egyesült Királyságban nem tett megfelelő erőfeszítéseket a petíció benyújtója. Másodszorban, ha egy év elteltével azt mondhatjuk, hogy a gyermek huzamosan Nagy-Britanniában tartózkodik, és immáron a brit bíróságok illetékesek, akkor a brit bíróságok is hozzájárultak ahhoz, hogy e- elmúlt egy év anélkül, hogy történt volna előrelépés harmadsorban, maga a petíció benyújtója az elmúlt ülés alkalmával maga is elmondta, és most már bizonyította is, hogy az esetek nagyon kevés arányában történik végrehajtás az Egyesült Királyságban. Hát ennek tükrében nincs értelme a Brüsszel 1 és a Brüsszel 2 állnak sem. Elfogadunk egy jogszabályt, amelyet minden tagállam aláír, aztán pedig egyszerűen eltűrjük azt, hogy a nemzeti nemzeti jogi szabályozások révén alássák a közös európai jogszabályok célját, hát akkor ezt el lehet felejteni. Akkor ez egy olyan terület, ahol a jövőben nem kell újabb jogszabályokat hozni, mert nincs értelme. Ebben az esetben igenis van európai illetékessége az ügynek, szemben az előző esetekkel, amelyekkel ma vizsgáltunk. A Brüsszel európai jogszabály, és elvárom az Európai Bizottságtól, hogy gondoskodjon arra, hogy betartsák a tag, betartassa a tagállamokkal ezt a jogszabályt. Elvárom azt is, hogy az Európai Bizottság meghallgatásait megfelelően hajtsák végre, szervezzék meg. Értesüléseim vannak arról, hogy nem biztosítottak teret minden érdekeltnek ebben a meghallgatásban, és szeretném azt is elmondani, hogy ha a petíció benyújtója az eljárással kapcsolatosan nyújt be panaszt, akkor ez nem olyasmi, amit O'Reilly asszony egyszerűen elutasíthat. Ez egy külön esetként kezelendő. Nagyon hálás lennék, hogyha az ombudsmannal, O'Reilly asszonynal beszélne erről. És zárásképpen, amikor azt látom, hogy a gyermek édesanyja négy-öt számjegyű összegeket kap az eljárás költségeit visszatérítendő, miközben a petíció benyújtója saját vagyonára támaszkodhatott csupán, és egyetlen egy centet, eurócentet sem térítenek vissza a számára, hát felmerül bennem a kérdés, hogy az igazságszolgáltatás a méltányosság elveit hol érvényesül. Ezért kérném azt, hogy maradjon nyitva a petíció, és kérem, hogy az Európai Bizottság akkor is, ha nagy tagállamról van szó, és akkor is, hogyha nagy kis tagállamról van szó, ugyanúgy megfelelően járjon el. Mr. Wieland is pointing out very important. Wieland úr nagyon fontos dolgokat mondott, amelyeket figyelembe kell vennünk ezen ügy kapcsán. Egy-két mondatig szeretné ezt összefoglalni, még akkor megadom önnek a szót, csak kérem, hogy tényleg nagyon rövid legyen. A végszónk talán az lehet, hogy a bizottság részletesen meg kell, hogy vizsgálja a nemzetközi konzultációt, mert itt komoly kérdéseim vannak, és hogyha itt E, információkat lehet kérni, tudjuk, tudunk el, hogy miért. Az Egyesült Királyságban nem lehet végrehajtatni az ilyen e, határozatokat, semmelyik szinten sem. Köszönöm szépen a nagyon gyors reagálást következőket tehetjük többi ügyel együtt, amelyeket ma megbeszéltük, ezeket tágabb kontextusba kell helyezni, dolgozunk majd ezeken együtt a titkársággal, a többi illetékes szakbizottsággal, párbeszédet folytatva a bizottsággal. A Brüsszel 2 felülvizsgálata folyik, mi a két európai intézmény együtt működését javíthatjuk ezen ügyek kapcsán. Majd megpróbálok találkozni Kinis asszonynal is, ugyanis ő most az az alelnök, akihez ilyen típusú ügyek tartoznak, gyermekekkel kapcsolatos ügyek, ezért jó lenne, hogyha tudnánk vele találkozni, és vele is meg tudnánk ezt vitatni, ahogyan ezt Viland is javasolta. Most csak erre tudok gondolni, mint tovább lépési lehetőségre. Nyitva tartjuk a petíciót, és majd meglátjuk, milyen más lehetőségeink lesznek. Csak egészen röviden akkor megegyeztünk abban, hogy felkérjük a bizottságot arra, hogy tekintettel az új érvekre megkeresi az érintett tagállamot, és ezután még egyszer megtárgyalásra kerül a petíció. Nem hagynám itt annyiban, hanem döntünk a follow ról Ezt szerintem garantáltnak tekinthetjük, Timmermans urat meg fogjuk hívni a szakbizottságba. Ezek valóban rendkívül fontos kérdések az európai emberek, gyermekek, családok, szülők számára. Nagyon komolyan kell vennünk az ilyen ügyeket. És meg kell néznünk, hogy vannak esetleg joghézagok európai jogszabályban, és ha vannak, akkor ezekkel foglalkozni kell. Timmermans úr eh, felelős a eh, jobb eh, minőségű jogalkotásért, és neki kell ezeket a kérdéseket megvizsgálni. Jó, elnök asszony, de amit mondani akarok. Az előző petíció kapcsán is rámutattam arra, hogy nem Nehezen lehetne itt európai jogot alkalmazni. Az egyetlen lehetőség az általános emberi jogi kérdésként kezeljük az előző petíciókat. De itt most egy konkrét európai jogszabályról van szó. A bizottságnak van egy felelős tehát nem általában Timmermans úrra hívjuk meg, hanem most a bizottság írjon egy levelet az Egyesült Királyságnak konkrét kérdésekkel, és ezekre majd válaszolni kell. Igen, ez egy nagyon konkrét lépés, ezt meg kell tennünk, együttműködvünk majd a bizottsággal ez ügyben, és minden, amit meg lehet tenni, azt, azt meg kell tenni. értek ezzel. Ez teljesen biztos, szinte magától értetődő az evidencia. És ahogy én is mondtam, az új bizottság összeállt, most már dolgoznia kell, pont. Nagyon köszönöm, most a következő kérdés, amivel foglalkozunk, az teljesen más, az európai iskolák ügye. Itt öt különböző petícióról van szó, és eh, Kari Kivenent üdvözölhetjük, aki az európai iskolák főtitkára. Üdvözlöm, uram! És itt van velünk Ryan úr, Permoles úr, Starabagbiekoné, Manuel Altemir Mergelina, ugyanazt a nevet adtatátok kétszer mondtam. Tehát megnézhetjük együtt is ezeket a petíciókat, és talán a bizottság utána válaszolhat ezekre a kérdésekre együtt, hogy biztosak lehessünk abban, hogy fél hétkor legkésőbb be tudjuk fejezni az ülést. Paul Ryannek adom meg a szót először. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők. Hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy ma a petíciót támogatandó tényekkel szolgálhatok önöknek. Az Európai Iskolák rendszerével foglalkozik a petíció, és azokra a gyerekekre van szó, akiket az iskola hibája nagyon sűrűsen értett 2012-ben. Sokan kollégáik európai intézményekben dolgoznak, és a gyermekek nevelését az európai iskolákra bízzák, hogy ezt én is megtettem, eh, bár rámutatnék arra, hogy évekig eh, fizet tettem a gyermekeim iskoláztatásáért. 30 ezer gyerek jár az európai iskolákba. Nagy, fontos az európai projekt szempontjából az európai iskolák rendszere, ez a múltban is így volt, a jövőben is így lesz. De nem szabad, hogy engedjük, hogy a működésképtelen jogalap miatt megoldatlan problémákkal szembesülünk. Hiányzik a hatékony felügyelete az iskoláknál, és ez sok kárt okoz a gyermekeknek. Mi is a probléma? Az európai iskolákat egy kormányközi szerződéssel hozták létre 1957-ben, és az európai szerződéseken, jogszabályokon kívüli jogszabály alapján működnek. Igen, nem vonatkozik az európai jog az európai iskolákra. Az európai iskolák rendszere azokat a gyermekeket öleli fel, akiknek a szülei az intézményeknél dolgoznak. Hát akkor miért nem vonatkozik az iskolákra az európai jog? Ez már önmagában anakronizmus, talán a múltban keresendő a magyarázat. 2011. szeptemberében ez a parlament egyhangúan megszavazta azt, hogy alapvető változtatásokra van szükség az európai iskolák jogalapjában. Ugyanebben az állásfoglalásban a parlament kijelentette, hogy a jelenlegi jogalap egy jogbizonytalanságban hagyja a gyerekeket. Az Európai Ombudsman is leszögezte, hogy a bizottság igazgatási hibákat követett el, mert nem végzett el egy független felülvizsgálatot. Az ombudsman tehát fellépést kért, de ezt a bizottság egyszerűen ignorálta. Az Európai Bíróság is bíróságnak nincsen joghatósága, mint az semmilyen más európai bíróságnak sem, így megmarad ez a teljes jogbizonytalanság eh, helyzete. A parlament állásfoglalása, tehát ugye egyértelműen alapvető változásokat követelt a jogi bizonytalanság megszüntetése érdekében. Az ombudsman határozatot hozott az Európai Bíróság is, és ezzel együtt folytatódik ez a jogbizonytalan helyzet továbbra sem változott semmi. Az Európai Bizottság azt állítja, hogy az európai iskolák reformja szinte lezárult, utolsó szakaszába érkezett, de még mindig nem tudta korrigálni a jogalappal kapcsolatos bizonytalanságot, és a hiányzó normákat nem alkotta meg, és ez valószínűleg a belátható jövőben sem fog megtörténni. A petíció azt kéri, hogy függetlenek, független szempontból vizsgálják vizsgáljuk meg, hogy mit lehetne tenni. A e, bizottság ezt e, nyilvánvalóan nem e, teszi meg, és a parlament, a bíróság, az ombudsman, a gyermekek, a diákok érdekei teljesen negligálja. Ez rosszul mennek a dolgok továbbra is. Legfontosabb, hogy a hibákat nem korrigálták, nem vonták le a tanulságokat, és ennek az az oka, hogy nincs hatékony felügyelet az iskolák fölött, nem lehet bírálni, és szerintem már nem anarchiával jellemezhetnénk ezt a helyzetet. Nagyon sős gondok merültek fel 2012 nyarán az érettségével kapcsolatban. Ez érintette a lányomat és sok más diákot is, mint egy 50 gyereket ért, nega, szenvedett kárt az ügyek miatt. Sefkovics biztos alelnök tájékoztatta a parlamentet 2013. novemberben erről. Az Európai 2012-es matematika és kémiai eh, vizsgákkal kapcsolatos problémákért sajnálatát fejezte ki a, a bizottság. Sőt, Sefkovic eh, úr azt is mondta, hogy egy sor ajánlást dolgoztunk ki, amelyeket be kell tartani ennek érdekben, hogy a jövőben nem léphessenek fel hasonló problémák. Ezt szeretném leszögezni, hogy a eh, kémia vizsgával kapcsolatos problémák a következők voltak, nem, és ezt követően sem készült részletes jelentés az Európai Bizottság számára, ilyet nem készített az Európai Iskolák főtitkárának hivatala. Nem bíztak meg független külső szakértőt, hogy értékelje a problémákat, nem dolgoztak ki ajánlásokat, és semmit nem tettek annak érdekében, hogy a jövőben nem erüljenek fel ilyen problémák. Na mi is történt tulajdonképpen? Az Európai bizottság és az iskolák munkájának alapja az úgynevezett EURSC jelentés 2012. júliusából, ide is adom önöknek, itt, itt van ez bizonyíték. Ez három bekezdésből áll. Szerintem ez, ez tulajdonképpen teljesen irreveláns, őszintén szóval nonsens az egész. Ez egy nagyon szavaros papír, és ez, erre nem hagyatkozhatnának a, az is sem, az iskola sem a bizottság, és akkor nagyon finoman fogalmaztam voltam. Kérem önöket, hogy e, nézzék meg ezt a három befejezésből álló jelentést, e, és e, az egyik vizsgáztató, aki, aki jelen volt, azt mondta, hogy ugye nem a pulykákat szokták felkérni arra, hogy szavazzanak arról, hogy legyen karácsony, ezért itt van önök előtt ez a három bekezdésből álló jelentés, amely egyértelmű teszi, hogy milyen nagy a probléma, és nem, javít, nem történt semmi, hogy javítsanak a helyzeten. Sőt, ezt a három bekezdéses jelentést arra használták fel, hogy ennek alapján azt mondják, nincs probléma, nem történt semmi, és nem történtek jogi lépések, megtagadták a jogorvoslati lehetőséget a diákoktól, és hát ugye megint csak a, ugye a pulykák nem szavazzák meg, akkor hogy legyen karácsony. A ez lányom is egyik szenvedő alanya volt mindennek. 2014-ben idén megismételtek ugyanezek a problémák. Sefkovics azt mondta, hogy készül majd egy részletes jelentés, majd intézkedéseket tesznek, hogy ilyen problémát ne, ne történhessenek. Meg most idén nyáron megint ugyanaz történt. 500 gyerek kockáztatja az egyetemi helyét, sőt, valószínűleg is veszítették. 2014. július 1-én az európai iskolák összes kémia a tanára. Az összes tanár, nem csak a különcök egy kis csoportja, tehát 50 tanár e, az iskola vezetésének e, írt egy levelet, és e, a következőt írták. Hát nem említették meg, hogy a az európai iskolákban a kémiát tanító tanárok panasszal éltek, mert azt mondták, hogy a, ezen a érettségi vizsgán nem olyan kérdéseket tettek fel, amelyeket nem voltak benne a tanterben, a tananyagban, zavarosan fogalmazták meg a kérdéseket, meg nem tudták a diákok, hogy mit kell, hogy kell válaszolni, túl bonyolult matematikai problémák megoldását várták tőlük, és nem voltak korrektek az osztályzás elszámolási rendszerben alkalmazott módszerek sem az európai iskola tehát nem tett semmit, semmi hatékony lépést, hogy korrigálják a hibákat, vagy jogorvoslati lehetőség sem volt, és súlyos károkat szenvedtek az én gyermekeim, és sokan elvesztették az egyetemi helyet, az én lányom is. És egy évtizeden keresztül a legjobb diákok voltak minden természettudományos tárgyból, és ezek a ragyogó európai diákok most elveszik a karrier lehetőségeiket ilyen inkompetencia miatt, azért, mert nincs jogbiztonság, és ilyen szörnyű bürokrácia akadályozza őket. Kérem, hogy, kérem, hogy fejezze be, mert már nincs időnk, és még nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Tehát hibák történtek, de hát arra kell, abból kéne kiindulnunk, hogy ezeket korrigálják. Az egyik legfontosabb európai intézményről van szó, szinte minden európai intézménynél dolgozó ide járatja a gyerekeit, mint egy 30 ezer gyereket jár ide, és ugye a parlament 1912-ben megállapította, hogy itt joghézak van, ezt korrigálni kell, de nincs semmilyen jogszabály, ami az európai iskolákra vonatkozta, és az Európai Bíróságnak nincs joghatósága az iskolákkal kapcsolatban. Ebbe is fejezem elnök asszony. 2014-ben 300 milliós támogatást kapott az Európai Iskola az Európai Bizottságtól, de mégis az Európai Bizottság egy taggal képviselteti magát, egy a 29 között. Semmi nem fog történni így eh, nyilvánvaló probléma van, ami árt a gyerekeinknek. Itt a parlamentben ezt önök is leszegezték 2011-ben, ugyanúgy, mint az ombudsman, az Európai Bíróság, és mégis eh, egyértelmű, hogy az európai iskolákra nem vinatkozik semmilyen felügyelet, nincs eh, jogi felügyelet, és ennek nagyon súlyos következményei vannak, ennek szenvedő alanya volt az én lányom, és a hibák folytatódnak, és nem történik semmi a korrekció érdekében. E, semmi nem fog történni, ha nem ragaszkodunk ehhez e, folyamatosan, és ezért e, nyújtjuk be ezt a petíciót, meg kell akadályozni, hogy az, ami a lányommal történt, másokkal is megtörténhessen. Az 1957-es jogalap helyett Más kell találni, hogy jobb európai iskolába járhassanak a gyerekeink, és ezt kérjük a petícióban, és nem túl sok, ha azt kérik, hogy egy független szervezetek vizsgálják meg ezt az ügyet, kérem támogassák a petíciónkat. Biztosítottam önöt abban, 2011-ben én voltam az Európai Iskolák Jogalap jelentésének a rapportőre, a Kavada jelentés elkészült a Kulturális Szakbizottságban, ismerik valamennyien ezt az egész ügyet, minden de nem kell most megismételni az összes részletet itt ma este. Per Molesznek adom most meg a szót. Nagyon-nagyon röviden kérem, mert a kollégája át az ön hozzászólás idejét is elvette. Kuntamista eh, Sara Konyers Barbers, que es la presidenta de... Köszönöm szépen. Az az európai iskolába gyáró gyermekek szüleinek a szervezete, tehát a összes európai iskolát képviseli. Én az egyes számú európai iskola járó gyermekek köz, diákok szüleinek a szervezetét képviselem. Már korábban is felemeltük a szavunkat az ellen, hogy 7 millió euróval csökkentik az európai iskolák költségvetési támogatását a költség megtakarítási célból már megreformálták az európai iskolák rendszerét. A kérdés az, hogy mi történt három évvel később, hogy állunk? Van-e értelme ennek a panasznak? Hát igen, mert semmiféle elemzés nem készült arról, hogy mi, mit hozott a reformpedagógiai elemzés sem készült azzal kapcsolatban, hogy az új bevezetett intézkedések milyen hatással jártak, és abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy heti 6-ról 4 órára csökkent a matematika órák száma, mert a diákok száma miatt nem látják indokoltnak az emelt óraszámot. Vannak olyan diákcsoportok, amelyeket össze kellett vonni annak érdekében, hogy az új feltételeknek megfeleljenek. Úgy érezzük, hogy az eddig kapott válaszok, kérdésünkre kapott, eddig kapott válaszok nem kielégítőek. Mindannyian tudjuk, hogy költségvetési megszorítások idejét éljük, de ezzel nem lehet csak ezzel megoldani az európai iskolák problémáját. Egy lefelé mutató spirálba kerültünk, egyre rosszabbá válik a helyzet. Egyrészt azt látjuk, hogy a tagállamok már nem szívesen küldenek az európai iskolákba tanárokat. Ennek e, eredményeképpen az Európai Bizottságnak növelnie kellett a költségvetési támogatást annak érdekében, hogy helyi tanárokat vegyenek fel ez nyilván az Európai Unió költségvetésére is kihatással van, ugyanakkor megkérdőjelez az európai iskolák pedagógiai színvonalát is, hiszen a belgiumi tehát a nem tagállamok által kiküldött tanárok szakmai ellenőrzése nem biztosított az Európai Bizottság, az Európai Burázás Bank, az Európai Központi Bank között vita folyik arról, hogy honnan jön az európai iskolák rendszerének a költségvetési támogatása. Jó ideje folyik már ez a vita, nagyon reméljük, hogy most már végre lezárul ez. 2011-ben már felvetettük ezeket a kérdéseket, de úgy érezzük, hogy a problémákra nem tudunk úgy megoldással szolgálni, hogy az egyes problémákat, tehát csak foldozzuk, foldozzuk a rendszert, úgy érezzük, hogy az Európai Parlamentnek arra kellene törekednie, hogy egy, egy differenciált megközelítést alkalmazzunk, annak érdekében, hogy a szakmai szavonalat biztosítsuk az európai iskolák főtitkárának adom meg elsőként a szót, hogy az eddig felvetésekre próbáljon meg reagálni. So good afternoon, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, szép jó estét mindenkinek. Uh, highlighting the, the problems in the European schools. Az európai iskolák problematikájáról ketten is beszéltek. Persze nem vagyunk egy tökéletes szervezet, mindig tudom van javítani való. Nagyon sok ajánlást, javaslatot kaptunk a különböző fórumokon, gondolkozunk azon, hogy mit tegyünk ezzel. Ryan úr a jogi viszonytalansággal kapcsolatban a Kavada jelentésben megfogalmazott ajánlásokat komolyan vettük ezek közül. Az egyik az, hogy egy olyan jogi munkacsoportot hoztunk létre, amely az európai iskolák jogi helyzetét vizsgálja. Holnap fog ülésezni egyébként ez. A Panasz Bizottság eh, is részt vesz ebben, a iskolaszék is, és arról folyik majd a vita, hogy az európai iskolák rendszerének a helyzetét hogyan lehetne javítani. Túl korai lenne most eh, előre bocsájtani, hogy a munkacsoport pontosan milyen javaslattal él majd. Nos, a jogi kerettel kapcsolatos felvetésekre a jogi szakértőmhez fordulnék, hogy ő nagyon pontosan fogalmazza meg, hogy mi hogyan vélekedünk erről. Parancsoljon! Bonsoir! Alors, pour les écoles européennes... Jó estét kívánok! Az európai iskolák rendszére vonatkozó eh, panasz eh, vonatkozó panasz bizonyos jogi eh, pontatlanságokat is tartalmaz. A közösségi jog megsértéséről beszél, Nos, az európai iskolák rendszerén van egy olyan administratív autonóm fórum, amely a panaszokat vizsgálja és administratív intézkedéseket tesz. Ennek érdekében ez a panasz fórum nem csak magukkal az európai iskolákkal problémáival foglalkozik, hanem a közösségi, vonatkozó közösségi jogszabályokat is vizsgálja a, az esetjoga ennek a panaszforumnak jól hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés és a vonatkozó irányelv nem vonatkozik közvetlenül az európai iskolákra, mégis ugyanakkor alapvető elveket megfogalmaz. A panaszforumhoz érkező panaszok az európai elvekre, alapelveken alapulnak, például az egyenlő elbánás elve, az arányosság elve, a jogos elvárások vélelme, és így tovább, és így tovább. A jogvédelemmel kapcsolatban a panasz úgy érzi, hogy nem megfelelő az európai iskolák rendszerén belül, ugyanakkor eh, az elemzését nem osztjuk. Hogyha valóban igaz, hogy a múltban nem volt mindig optimális a helyzet, például nem lehetett felebezéssel élni az iskolák egyes adminisztratív intézkedései ellen. A Panasz Fórum a hatáskörét folyamatosan éppen azért növelte, hogy a megfelelő jogi védelmet garantálja az európai iskolák rendszerén belül. Kérem, egyrészt beszéljen lassabban, másrészt pedig próbálja befejezni, mert 5 perc múlva be kell fejeznünk. A, nem önnek van 5 perce, az egész ülésre van 5 percünk még. Jó, tehát összefoglalva, az közösségi jog alapvető elveit is tiszteletben tartják az európai iskolák, de megvan a saját jogrendje és, és jogi precedensek rendszere, és úgy érzem, hogy pont ez a panaszforum az, amely megfelelő problémákra megoldásra szolgál, ezért a jogi védelem hiányáról nem beszélhetünk. Köszönjük szépen, egy nagyon fontos panaszsal élt a diszkrimináció témában a következő panaszos. Tényleg csak nagyon-nagyon röviden, jól ismerjük a részleteket, nem kell az egészet felvezetni, csak egy pár szót mondjon, a, mi a legfontosabb, mi a legfontosabb elemei az önök panaszának. Köszönöm szépen, megpróbálom egészen rövidre fogni a mondandómat, hiszen mindenki, aki jelen van, ismeri a problémát, sőt az egész világ tisztában van azzal, hogy milyen problémáról van szó. Az Európai Bizottság válaszában elismerte, hogy igenis fennáll itt egy probléma. Az Európai Parlament 2008-ban jelentést készített, amelyben benne áll az, hogy a spanyol diákok azok, akik a legkevésbé mennek Spanyolországba tanulni, ugyanis hátrányos megkülönböztetése kerül itt sor. A spanyol hatóságok bizonyos szabályokat alkalmaznak, és azok a, az osztályzatok, amelyeket az európai iskolákban kapnak a diákok, alacsonyabb értékűek, amikor egy spanyol egyetemre pályáznak. Oda szeretnének felvételt nyerni. Ha megnézzük, hogy az európai iskolák főtitkárságának jelentésében mi áll, és van sok egyéb tanulmány is, amelyben az áll, hogy korlátozott számú hely áll rendelkezésre, bizonyos vizsgákat kell utólag letenni, olyan tárgyakból, amelyeket nem tanítanak az európai iskolákban. Összességében ez azt jelenti, hogy az spanyol diákok hátrányt szenvednek, hogyha a spanyol egyetemen szeretnének tovább tanulni. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy a tagállamok illetékességébe tartozik az oktatási rendszerű képítése, kialakítása, ez valóban így van, de csak addig, amíg betartják a diszkrimináció tilalmának alapelvét, és ebben az esetben ezt nem tartják be. A nem, nem kötelező, de mindenképpen szükséges vizsgák letételére vonatkozólag, amelyekre szükség van, például, hogyha valaki a, az orvosi egyetemen szeretne egyetemek tanulmányokat folytatni, ezekben az esetekben tarthatatlan a helyzet a hatályban lévő szabályok miatt. A spanyol hatóságokkal együttműködve megpróbáltuk megoldani a problémát, évekig tartott mindez, de nem született megoldás. Az Európai Bizottság elismeri ugyan a problémát, de azt állítja, hogy itt nincs szó nyílt diszkriminációról. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy itt hátrányos megkülönböztetésről van szó. Például az osztályzatok súlyának meghatározásakor, illetve a vizsgák időpontjának meghatározásakor is. Ráadásul az utóbbi időszakban még romlott is a helyzet, hiszen időközben az egyetemek saját maguk is hoznak bizonyos szabályokat, egyfajta joghézag alakult ki. Az egyetemek maguk kényekedve szerint határoznak meg szabályokat, a diákok pedig már azt sem tudják, milyen hatály, szabályok vonatkoznak rájuk. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, el kell ismernünk azt, illetve látnunk kell azt, hogy az európai iskolákat nem működtethetjük egyfajta privilégiumként. Nem jelenthetnek privilégiumot az európai tisztviselők, az Európai Uniós tisztviselők számára, sokkal inkább az Európai Uniós tisztviselők egyik jogáról van szó, vagy egy nekik nyújtott szolgáltatásról, amelyre szükség van azért, hogy az Európai Uniónak dolgozó munkavállalók betölthessék ezt, azt a szerepüket, amely részint részben csak átmeneti, és hát persze, hogy a gyermekeik valamilyen módon iskolába kell, hogy járjanak, amíg a szüleik bűszelben tartózkodnak és dolgoznak. Nem privilégiumról van szó, hanem a tisztviselőknek nyújtott szolgáltatásról. Semmiféle diszkriminációra nem kerülhet sor a diákokkal szemben az európai iskolákban. A pénzügyminiszterek ígéretet tettek a, a támogatásra, ma azt halljuk, hogy ezek csökkenni fognak, annak ellenére, hogy a tagállamok elismerték ezen iskolák fontosságát. Sok tagállam nem csak tanárokat küld, hanem másféle segítséget is nyújt, de nyilvánvalóan egy adott tagállam nem ismeri el a rendszert. El kell gondolkodnunk azon, hogy mit is tehetünk, aggódnunk kell azon diákokért és gyermekekért, akiket a saját hazájukban ér diszkrimináció. Különösen aggaszt az, amit a utolsó petíció, a petíció utolsó, az utolsó petíció benyújtója mondott az egyetemekre való bejutásról. Biztosítanunk kell, hogy Spanyolországban elismerjék ezen diákok eredményeit, és megszűnjön a diszkrimináció. Köszönöm. Péter jár, rövid leszek. Elnök asszony nagyon helyesen elmondta, 2011-ben az Európai Parlamentben állásfoglalást fogadtunk el az európai iskolákkal kapcsolatosan. A parlament döntését nem igazán hajtották végre, az érintettek ugyanis ebből nem éreznek semmit. Fontos lenne ezt a döntésünket még egyszer a tanács és a bizottság elé terjeszteni. Akkor elmondtam, hogy gyakorlatilag megfeledkeztünk az európai iskolákról. Annó a tagállamok ötlete volt ezen iskolák létrehozása, most pedig nem foglalkoznak vele. Tehát mind a bizottságnak, mind a tanácsnak írjunk levelet, amelyben arra kérjük ezeket az intézményeket, hogy hajtsák végre az Európai Parlament állásfoglalásában szereplő rendelkezéseket. Másodszorban persze minden egyik egyetem szervezhet felvételi vizsgát, de akkor mindenki számára szervezzen ilyen vizsgát. Ne diszkrimináljon abban, hogy mely hallgatónak kell vizsgát tenni, és melynek nem. Ezt közöltük is, viszont Állítólag a spanyol kormányjal sikerült valamilyen megoldásban megállapodni. Én azt gondolom, hogy itt pontosítani kell a dolgot, tehát disz- diszkriminációról van szó, vagy nem. Ha felvételi vizsgát tartanak, akkor mindenki számára. Nem lehet azt mondani, hogy az, aki ebből vagy abból az iskolából vagy régióból jön, annak az osztályzatát alacsonyabbra értékelik, mint másokét. Nincs már sok időnk, úgyhogy szerintem ezt hagyjuk nyitva, és a második esetben, ami a spanyol egyetemeket illeti, vagy Spanyolországot illeti. Még egyszer járjunk utána, és nézzük meg, hogy a bizottság és Spanyolország közötti párbeszéd mennyiben hozott eredményt. Ugyanis a bizottság azt mondta eredetileg, hogy a diszkrimináció szinte megszűnt. Gyakorlatilag már nem is létezik. De ez nem volt teljesen világos, nincs is idő a részletes vitára, kér, ezért kérném azt, hogy a spanyol fél még tisztázza hogy pontosan mi is a helyzet. Elnök, köszönöm szépen. A tolmácsok munkaideje hamarosan lejár, ezért a következőket javasolnám. Térjünk majd vissza erre a kérdésre az Európai Bizottsággal együtt, ugyanis azt láthatjuk, hogy ezzel foglalkozni kell, egy kicsit mélyrehatóbban kell ezzel foglalkoznunk. A Kavada jelentés follow-upjaként írhatnánk egy levelet a Kult szakbizottságnak, a Peti szakbizottság részéről, felvehetnénk a kapcsolatot a bizottsággal és a tanácssal is még egyszer, és megkérhetnénk őket, hogy részletes információkat szolgáltassanak nekünk arról, hogy hogyan kívánnak eljárni, hiszen a gyermekek jelentik a jövőt. Biztosítanunk kell, hogy biztonságban nőjenek fel, és jogilag is meg kell találnunk a megfelelő jogalapot az európai iskolák számára. Ez kulcsfontosságú, ugyanúgy, mint bármely más európai intézmény esetében. Mártán úr? Szivuplé. És szót kért, akkor parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, csak nagyon röviden egyetértek az javaslatával. Valóban nyitva kell hagyni ezt a petíciót, hogy kicsit többet tudjunk meg erről a dossziéről. Ugyanakkor az utolsó megjegyzése kapcsolatban én azt is gondolom, hogy tudnom kell, hogy ez egy elszigetelt eset, vagy vannak más esetek, ez egy rendszer szintű probléma, esetleg nem kérhetjük az Európai Egyetemektől, hogy az e, Európai Iskola szabályhoz alkalmazkodjanak, ez általában fordítva működik. Az Európai Iskola programjának kell az egyetemek elvárásaihoz alkalmazkodnia. Tehát van esetleg valami, bármiféle kimutatásunk arról, hogy ez egy elszigetelt egyszerű eset, vagy esetleg gyakrabban előfordul? Szolidát, parancsolj! Egészen röviden szeretnék csak felszólalni. Szeretem kérni, hogy azért a jelentésben hívjuk fel a figyelmet Spanyolország különleges helyzetére. Mindenképpen hangsúlyozni kell azt, hogy Spanyolország különleges helyzetben van, és hogy a spanyol diákok, az európai iskolába járt spanyol diákok mennyiben férnek hozzá a spanyol egyetemi helyekhez. Nagyon röviden válaszolnék, a tagállamokban elismerik az európai iskolákban szerzett eredményeket, és az eddig viszonylag jól is működött. Fontos lenne erről tanulmányt készíteni, az Európai Parlament készített már ilyet néhány évvel ezelőtt, ezt mindenki elolvashatja. Spanyolország problémája a 60-tól 100-ig terjedő eredménytáblánkhoz kapcsolódik. Spanyolországban vannak ö, valóban olyan esetek, amikor az itteni eredmény nem ismerik el teljes körülön, de utána fogunk ennek járni. A spanyol oktatási miniszterrel is felvettük a kapcsolatot többek között. A spanyolok egyébként részt vesznek az európai iskolák rendszereiben, A mi rendszerünk egy kicsit más, mint bármely más tagállami rendszer. Remélhetőleg sikerül a spanyolokkal megállapodni egy megoldásról. Létrehoztunk azonban egy munkacsoportot, amely ezzel a problematikával foglalkozik. A munkacsoport tett már előzetes javaslatokat is. Mi megkértük őket, hogy ezeket pontosítsák, és valószínűleg az értékelési rendszerünket át fogjuk alakítani, hogy jobban megfeleljen az európai standardoknak, normáknak. Egyetlen egy ország van, nevezetesen Olaszország, amely hasonló rendszerrel működik, mint mi, tehát dolgozunk ezen, de jó lenne, ha Spanyolország tiszteletben tartaná a mi rendszerünket is. Nagyszerű, mondja az elnök, a következőket szeretném javasolni. Nagyon nagy tiszteletben tartom az Európai Bizottság véleményét, és persze figyelembe veszük mindazt, ami elhangzott, ezért azt javasolnám, hogy a bizottság, ha további információval rendelkezik, akkor, vagy további javaslatokkal, akkor azokat továbbítsa írásban a szakbizottságunknak. Amikor ez a munkacsoport, amelyről beszélt a főtitkár úr, elkészült javaslataival, akkor kérem azokat továbbítsák a petíciós szakbizottságnak, akkor át tudjuk tekinteni az egészet, és visszatérünk ezt követően a petíció benyújtóihoz egy válaszsal. Ez egy elfogadható eljárás? Úgy tűnik a kollégáknak tetszik az ötlet. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy az Európai Bizottságnak ez tetszik, de hát nem tudunk tenni semmit, és a tolmácsok munkaideje is lejár 30 másodperc múlva, úgyhogy írásos eljárásban állapodunk meg. Asszonyom, nagyon szívesen visszatérhetünk erre a kérdésre, ez egy nagyon nagy, nagyon fontos kérdés, és nagyon jónak tartjuk, hogy a szakbizottság újra kezelni szeretné ezt az ügyet, illetve vissza szeretne térni rá, de van egy dolog, Bárbara Mazujkevics Zareszka asszony petíciója azonban ez a 19-es napi rendi pont, valamint az iskolák járó gyermekek szülei által benyújtott petíciók, amely a 2011-es is csökkentésre vonatkozik. Itt magával a kérvényel is gond van, ugyanis nem történt 6,5 százalékos költségvetés ö, csökkentés. 11 százalékos növekedésre nyújtottak be egy kérelmet, a költségvetési hatóság a 11%-ot 65 százalékra csökkentette, de ez a növekedésre vonatkozott. Tehát csökkentésre nem került sor, így értelemben. És a két vonatkozó petíció esetében azt szeretnénk, hogy zárják le az eljárást. Köszönöm. I think that this petition you have responded to... Azt hiszem, hogy ez a panasz megszorításokat élünk. Nehéz idők ezek, semmi ok, a, okunk nincs eh, arra, semmi fél, semmi eh, többet adja nekünk. Eh, ezeket a panaszokat együtt kezeljük majd természetesen, és figyelmek vegyük őket később. Köszönöm a gyors és pontos választ, most pedig kollégák, mindenkinek szép jó estét. Hosszú, nehéz nap áll mögöttünk, gondolom olyan fáradtak, mint én, de holnap új nap, új lehetőségek.